Good morning, everybody. Good mo- Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Telt ház van ma, természetesen. Nagyon fontos szavazások következnek. Itt van mindenkinél a szavazókártyája. Szükségünk lesz a szavazókártyákra. Akkor a hetes napi rendi ponttal kezdjük a mai munkánkat, amely nem más, mint az Európai Tengerbiztonság Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosítása, Bárc Táza jelentéstevő, és megkezdjük a szavazást. 26-os módosító ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es okafogyottá vált, 27-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as módosító, szóbeli módosítóval és részenkénti szavazással első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A részenkénti szavazás így okafogyottá vált, és folytatjuk a 29-es módosítóval, Joao Ferreira mellette. 29-es ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette, ez okafogyottá vált, 9-es mellette, 9-es ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es visszavonták, 30-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es visszavonták, 32-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es okafogyottá vált, 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a preambulum elkezdések következnek 16-os módosító. Ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyest visszavonták, 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Kettes. mellette ellene tartozkodik Kettes. mellette ellene tartozkodik elutasítva a mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, a hatost visszavonták, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as szóbeli módosítóval, és részenként első rész, tehát csak egy szóbeli módosító, 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és a 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most következik a végszavazás, elektronikusan a szavazást megnyitom. PPE einer zu viel und non-SQ einer zu viel. Úgy tűnik, hogy a függetleneknél egyáltalán több van a függetleneknél egyre többen szavaznak, az EPP-nél is egyre többen szavaznak, úgy tűnik, hogy ma reggel még gyakorolnunk kell egy kicsit. Az EPP-nél valakinek ki kell vennie a szavazatát a függetleneknél is, és még mindig egyre több van. Ki ö, a független itt? Egyre többen szavaznak. Még mindig? A függetlenek el tudják dönteni, hogy ki húzza ki a szavazókártyáját? Na, most már ez megoldódok, ez most már a zöldeknél van egy el több szavazat. Ezt szortírozzuk. Na, végre most már befejezhetjük a szavazást. Nincs tartózkodás, 58 melletteketten ellene állunk Bart ehhez a nagyon fontos jelentéshez. Most pedig a következő napirendi pontunk következik, amely a 8-as napirendi pont. Mensch, Abstimmliste. Abstimmliste. Mein Gott, mein So, Punkt 8 der Tagesordnung, Information der Verbraucher. A következő a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről. Renate Zoma az jelentéstevő egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Konszolidált négyes mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Az EPP-nél hárommal több szavazat érkezett, és a függetleneknél is többen vannak, egy kártya ki kell venniük. Az EPP-nek egyet kell a kettőt. Az, Ald, az Aldénél is egyel többen szavaztak. Az EPP-nél egyel többen szavaztak, az Aldénél egyel többen szavaztak. Még mindig. Nagyon jó ez a fajta buzgóság, de hát egyel több van az Aldénél még. Paul Newton Dunn lemondott a szavazatáról, most már csak az EPP-ben kell megoldani, most már azonban sikerült, két koordinátor is van, tehát az egyiknek csak sikerült rendet teremtenie, hogy mindig egyel többen szavaznak. A szavazást lezártam. 36-a melletten, 23-an ellene, három tartózkodással elfogadtuk. Konszolidált 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük, a hatost ellenőrizzük. Az EPP-nél egyel többen szavaztak, a szocialistáknál is. Az EPP-nél egyel többen. Még mindig. Péter Líza nem lehetne megmondani azt, hogy a pótemberek közül kéne szavazzon? Meg is egyel többen vannak. Most már rendben van, a szavazás lezártam. 29 mellette, 32-en ellene, elutasítva. Konszolidált 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk. A 137-es módosítóval részenként első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. beendet. Szavazást lezártam. Egyértelműen elutasítva. Második rész mellette. A 137-es második része mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138-as részenként első rész mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az első részt a 138-asból. Az EPP-n egyel többen szavaznak. Most jó. Szavazás lezártam elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 139 és 140-es egyformák mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 141-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142, 143, 144 egyformák, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A előtt mellette, ellene, elnevezzük a 145-öst, A szavazás lezártam. Elfogadt. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30A, 147 egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30B, 30B, 30B, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 30B-t. A szocialistáknál egyel többen vannak. A szavazást lezártam. Elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 148 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 32-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 149 mellette, a 32-est ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 32-est. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyilvánvaló, de azért ennek ellenére ellenőrizzük a 100, 140, a 152-est. Karl Schlüter, Michel Rivasi. Vége? Elfogadtuk. Akkor a 150-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 151-es, 153-as azonosak. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Akkor tovább haladunk. A 35-ösre. Az előadói mellette ez az 35-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 37-es mellett. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 155-ös mellett. Ellene? Tartózkodás? ellenőrizzük 155-öst. Zárom a szavazást. Tehát egyértelműen elfogadtuk. 157-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 158-as mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Százötvennyolcast elutasítottuk. Akkor a 39-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 40-es. Beendet. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 156-os mellett Dagegen. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk. Melyik oldal? Mindenkinek ugyanaz az oldal száma? Nem mindenkinek azonos a számozása. Tehát akkor én a 187-esről folytatom. Tehát ki van mellette? 187-es ellene. Tartózkodás elutasítva. 46-os mellett ellen. Tartózkodás Elfogadtuk. 47-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Azonos a 189-es és a 109-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 49-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 49-est. Abszolút beendet. Lezárom a szavazást. Beendet. Abgelehnt. Elutasítva. 191-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 50-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 193-nál egy szóbeliről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor szavazunk az egész módosítóról mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítva. 194-es A és a 192-es A azonos és okafogyott, igen. Akkor az 51A-hoz értünk, részenként szavazunk, első rész. Ez is okafogyott. Köszönöm, előadó asszony. Okafogyott. Csak a második rész okafogyott, az első részről szavazunk. Tehát az 51A mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 194B-re mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 194B-t ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Szorosan, de elfogadtuk. 195-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, 195-ös. Zárom a szavazást. Akkor egyértelmű, hogy elfogadtuk. 196-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 197-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk az előadó 205-ös módosítójával mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 209-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 210-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk, egészen hátralapozunk. Nálam a 13. oldal és az 56-os módosító. Mindenki megtalálta az 56-os módosítót mellette? Még nem? A 26-os per 1-es. Tehát 56-os mellett ellene. Vilmatasszony? Elnök úr nem értem el időben a ponthoz. Itt a 223 okafogyottá válik, hogyha a konszolidált módosítót megszavazzuk, de nem szavazzuk meg. Tehát ez egy konkrét téma, és szerintem erről szavaznunk kell, hiszen a konszolidált módosító nem fedi le a tartalmát. Akkor a következőt javasolnám. Tehát szavazunk arról, hogy szavazzunk. Ha az előadó ellene van, akkor a bizottságunknak szavazni kell a szavazásról. A kérdés az, hogy tehát olvassuk fel, hogy mindenki tudja, miről van szó. Az előadó tudja. Glenis Wilmot nevezze meg a vonatkozó cikket nevezze meg, hogy mely cikkre gondol, amely esetében szavaznunk kell a módosítóról. A 21-től a 25 második bekezdéséig. Tehát elnézés a 214-es, az 5-ös per 2-es. Tehát a 214, a 217 és a 223 a módosítók száma. Felolvasom, mert azonosak, tehát a szöveg, ahol oka van, amely a származási hely jelölését lehetetlenné tenni, a hús baromfi esetében a következő állítást lehet hangsúlyozni, ez pedig eh, az eredet nem tisztázott. Tehát most erről szavazzunk, vagy ne szavazzunk, erről szavazunk. Az előadó megkért, hogy szavazzunk, tehát a szakbizottság most arról szavaz, hogy szavazzunk-e. Napokig vizsgáltuk ezt, hogy mi van akkor, hogyha elfogadjuk a konszolidált módosítót, ezeket a módosítókat nem kell megszavaztatni, hiszen okafogyottá válnak, amennyiben a négyes konszolidált módosító elfogadásra kerül. Egész egyszerűen ez a helyzet. Jó? Azt javaslom, hogy szavazzunk. Tehát ki van mellette, hogy szavazzunk erről a módosítóról? Ki ellenzi, hogy szavazzunk a módosítóról? Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, tehát nem szavazunk erről. Akkor áttérünk az 56-os módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 269-es mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 270-es és a 274-es azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elutasítva, de nem mindenki használta kártyáját, aki felemelte a kezét. De hát ez a helyzet. Most blokkban szavazunk. A 276-os, 271-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az 57-es B-vel. Mellette 57-es B. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Az 57B-t. Lezárom a szavazást. Az S és D-nek egyel több szavazata van a kelleténél. Most rendben. Elfogadtuk. Tehát a 277-es, 278-as, 79-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hmm, ellenőrizhetjük. De szerintem eléggé nyilvánvaló volt. Hátung úrnak ki kéne venni a kártyáját. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Akkor áttérünk az 57A ra és a 280-ra azonosak. Mellette ellene. Ezt sajnos nem tudom eldönteni. Nagyon kevesen emelik fel a kezüket, tehát még egyszer az 57-es A és a 280-as mellett. Most egyértelmű ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 281 és 282-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Folytatjuk az 59-essel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. folytatjuk a 285-össel mellette. 285-ös Zommerasszony. A liberálisok, a zöldek és a GUE, ha mellette van, többségünk van, de szerintem ellenőrizzük, ha úgy óhajtja. Tehát akkor ezt ellenőrizzük. Az 59-es. Aha, most máshogy szavaznak. Stimmen ab über tehát az 59-esről szavazunk. Ez die Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Tehát Zomer asszony azt szeretné, hogy az 59-est töröljük. Tehát az, ami azt jelenti, hogy a 29-est töröljük. Tehát az 59-esről szavazunk, és most megnyitom a szavazást. 59-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor a 285-ös Liotard mellette Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatvanas mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítva. 61-es mellett. Ellene. Elutasítva. 286-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 257-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62-es, 63-as, 64-es, 65-ös blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 288-as mellett ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 282-es mellett, 289-es mellett, ellene, elutasítva. 66-os mellett, Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es mellett. Ellen? Tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Részenkénti szavazás a 290-es esetében. Első rész. Hol a második rész? Tehát a 290-es első rész mellett ellene elfogadtuk. Akkor a második rész azonos, a 69-esre mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A következőkről egyenként szavazunk, hiszen itt egy konszolidált módosítót elutasítottunk. Tehát akkor a 291-essel folytatjuk. 291-es. Zomerasszony? Hiba a szavazási listán hiszen az van, hogy a 291-es oka fogyott, amennyiben a hatos konszolidált módosítót elfogadjuk, de azáltal is fogyottá válik, hogyha a hetes konszolidált módosítót elfogadjuk, hiszen mindkét konszolidált módosító az élelmiszerek fő oldalán történő jelölését célozza meg, és így a 291-es okafogyottá válik, hiszen tartalma benne van a hetes konszolidált módosítóban. Jó, nekünk más a véleményünk, de mégis szavazunk, és pedig arról, hogy szavazzunk-e róla. Tehát, most arról szavazunk, hogy a 291-es okafogyott legyen, vagy nem. Tehát, ki támogatja azt, hogy szavazzunk róla? Ki ellenzi? Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Most a szavazásról szavazunk. Egyel több a néppártiak között. Lezárom a szavazást. A többség ellene van, hogy szavazzuk róla. Most akkor tovább megyünk. Akkor egy ügyrendi felszólalás. Nem tudom, hogy hogyan szavazunk, hogyha megengedik az, hogy szavazzanak, hiszen különböző szövegekről van szó. A hetes kompromisszum az egyesre és a kettesre vonatkozik. De ez a 33 30, a harmadik bekezdésre vonatkozik, tehát két különböző cikkre vonatkoznak a módosítók. Also, <laughs> sorry. Die Mehrheit hat abgestimmt, dass das Feld... Többség úgy döntött, hogy okafogyott, tehát akkor áttértünk a 292-esre mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A 293-as mellett. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A 293-as. Egy SSD több, mint kell. Még mindig? Most jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 297-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 297-est. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor azonos a 294, 95, 98 és a 300-as. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 100 300. Elutasítva, elutasítva. 301-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 296 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 299 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, de ellenőrizhetjük is akár. A 71-est ellenőrizzük. Szavazás lezártam. Elfogadtuk. Folytatjuk a 73-assal. 73-as, 4-es bekezdés. Ki támogatja a 73-as? Ki ellenzi? Elutasítottuk. 311-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 312 először egy szóbeli módosító kitámogatja elleneztük a szóbeli módosítót, akkor csak az eredeti szövegről szavazunk, azt pedig visszavonták, akkor folytatjuk a 76A-val és a szóbeli módosítóval, ki támogatja a 76A-t, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 313 okafogyottá vált, 315 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Háromszáztizenhat. 316 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 317-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő fogyottá vált. 76C mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 76C-t. Ezt lezártam. Elfogadva. 318 mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 319 mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 77-est. A szavazást lezártam, elutasítva. 320 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 321 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 322 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 323 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 324-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 325-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk 79-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 81-est. A szavazást lezártam. Elutasítva. 81-est elutasítottuk. 326 mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőrizzük, a 326-ost. A szocialistáknál egyáltalán többen szavaznak. A szavazást lezártam elutasítva a 326-os 82-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 327-es okafogyottá válik. 83-as jön mellette. Ellene tartózkodik utasítva. Ellenőrizzük a 83-ast. Még egy pára nem szavaztak. Most lezárom a szavazást. Elutasítva. 330 mellette, 330 mellette, ellene, tartozkodik, elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítva. 329-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 331 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 332 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 333-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 334 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 335-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 337-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 338 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 339-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 340 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 341 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 342 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 343 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 344 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 345 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 346 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 347-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 348 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 349-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 350-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 300 ellen, ellenőrizzük a 350-est. szavazás lezárom. Elutasítva. 351-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 87 mellette ellene tartozkodik elutasítva. 353-359 egyformák mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Abstimmung beendet. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 355 részenként első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt. A második részt ellenőrizzük. Elfogadtuk a második részt. Ne, nem ellenőrizzük, elfogadtuk ezt a második részt. Elfogadtuk tehát. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 356 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 352-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 357 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 358-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 360-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 96 mellette ellene ellenőrizzük a 96-ost. A szavazást lezártam. Egyértelműen elfogadtuk. 363 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 300 62 és 364 azonosak mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 366 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 366-ost ellenőrizzük. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Akkor folytatjuk a 370-es, 171-es, 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Abszolom beendet. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dann geht's weiter. Folytatjuk. 381. 381-esről folytatjuk. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ki ellenzi a szóbeli módosítót? Ezt is ellenőriznünk kell, tehát a 381-es szóbeli módosító mellett. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Utána? Akkor folytatjuk a 382-essel. Ezt ki támogatja? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83 as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 383-ast ellenőrizzük. Abstimmung. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor blokkban 384, 385, 386 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 99-es. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 387-es, 88-as mellett, mell ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os okafogyottá válik, akkor a 389-es mellett ellen tartózkodás elutasít. 390-91-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 392-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 393-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 400-as. Igen, Aha, de itt azért van még a 102-es közötte mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 400-as mellett. Ellen? Tartózkodás? Elfogadtuk. 401-es mellett. Ellene? Tartózkodás? Sajnos, sajnos elutasítva, de lange asszony. Akkor 402-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 104-es. Ki támogatja a 104-est blokkban, a 106-ossal, 107-essel egyetemben, tehát mellettük ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a preambulum bekezdések. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes részenként szavazunk, három részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as részenként első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Akkor ötös mellett ellen tartózkodás elutasítva. Hatos mellett ellene ellenőrizzük a hatost. Zárom a szavazást. Elutasítva hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es részenként első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Azonos a 10-es és a 114-es. Igen, tehát kitámogatja, ellenzi, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 116-os okafogyott 117-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 dafür. A 119 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 120-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 122-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 12-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 123-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 121-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 124-es részenként első rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 126-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 127-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellett ellene tartózkodás Ellenőrizzük. 128-as. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a következő oldal. 13-as. A 13-asról szavazunk. Ki támogatja? Dagegen. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os részenként első rész mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 131-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 131-es. Egy néppártival több van a kelleténél, most jó. Zárjuk. Elfogadtuk. 133 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a végére értünk, és egy zárszavazást teszünk elektronikusan. Az SSD-nél egyel több van. Zárom a szavazást, és az eredmény 57 igen, 4 nem szavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk Renate Zammernak. Gratulálunk. Eine lange Schlacht geht. Hosszú csatát zárunk most le. Van egy hozzászólás, Ósa Westlund Tehát szeretném közölni, hogy a titkársággal együtt figyelmeztetem önöket, hogy eh, igazából az, hogy mely módosító oka fogyott, azt el kell dönteni, és ez nagyon lényeges, hiszen minden képes képviselő benyújthat egy módosítót, és szavazunk róla, hogy elfogadjuk-e vagy nem. Tehát az előadó nem dönthet arról, hogy most szavazunk vagy nem szavazunk. Tehát igazából nem akadályozhatja meg a képviselőket a módosítók szavazásában. Tehát szerintem valahogy ki kellene dolgoznunk egy viselkedési kódexet, amely nem teszi lehetővé azt, hogy így az előadó utasíthat el módosítókat. Tehát, hogyha van egy konszolidált módosító, és utána közlik, hogy emiatt egy módosító okafogyottá válik, ezt vizsgálja meg a bizottság. Tehát igazából nem az előadó dönt arról, hanem az ügyrend, hogy egy módosítóról szavazunk-e vagy nem. És az elnök dönt az ügyrend értelmében arról, hogy szavazunk-e egy módosítóról vagy nem. Megszavaztattam a bizottságot erről, és most pedig átérünk a következő témánkra, a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban. Tehát most az egyes megkezdés, az Econ egyesről szavazunk. Alle noch abzustimmenden Sachen abzustimmen und also sozusagen nur zwei Abstimmungen. Einmal über alle noch abzustimmenden Sachen und eine Schlussabstimmung. Weil ah ja. ja also es gibt den Konsens dass wir über Es gibt Konsens zwischen der Berichterstatterin und den Schatten. A jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevő között konszenzus van, azt illetően, hogy blogban szavazhatunk a fennmaradó bekezdésekről. Hogyha ezzel kapcsolatban is semmilyen fajta kifogás, akkor először is elfogadhatjuk a még elfogadandó bekezdéseket blogban, és végül eltérhetünk a végső szavazásra. Nem látok semmilyen ellenkezést, ezért megkérdezem azt, hogy ki támogatja a blogban történő szavazást a fennmaradó bekezdésekről. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Akkor jön a végső szavazás elektronikusan, ki támogatja a jelentést. Entschuldigung, aber... Elnézést kérek, elnök úr. Most szavaztunk blogban arról, hogy blogban szavazunk. Oké, okay, rendben, ezt támogattuk. Most, hogyha blogban uh, szavazunk, akkor először ellene is szavazni kell, utána következik majd a szóbeli, uh, illetve a végső szavazás. Mamma mia! Ez eine Flasche. Bitte die Berichterstatterin jetzt mal nochmal Klarheit zu bringen. Tehát akkor Anna Rosbachot kérem meg arra, hogy egy kicsit tisztázza azt, hogy miről is van most szó, hogyan kell itt szavazni, miről szavazunk blogban, stb. Megpróbáljuk, hogy a folyamatot lerövidítsem, szeretnénk azt elérni, hogy az ITRE, az ECON és a REGI részéről ezekről már szavaztunk, ezekről a módosítókról. Most pedig döntöttünk arra, arról az elnyekjelentéstevőkkel, hogy nem fogunk benyújtani több módosítót, egy alapdokumentumot szeretnénk most létrehozni. Ebből kifolyólag a módosítók benyújtóit megkértük arra, hogy ezeket vonják vissza, azért, hogy egy alapdokumentumot tudjunk most elfogadni. Erről van ma szó, és az Econ Deve itre kérdésekben már szavaztunk, és ezért ezt megpróbáljuk egyértelművé tenni, és szeretnénk a, ezt a most előttünk lévő dokumentumot így lezárni. Ja, Ez a. Nos, akkor ez azt jelenti, hogy blokkban szavazunk a szürke, a szürkén jelölt módosítókról. Ez lenne, ezek lennének azok a módosítók, amelyekről blokkban szavaznánk. Még egyszer felteszem a kérdést, kitámogatja a szürkén szedett módosítókat, kitámogatja, ki ellenzi, most már akkor látom, ki tartózkodik, akkor ezek kikerültek. Köszönöm szépen Jutta Haugnak az utalást. Most pedig a végső szavazás következik. Ki támogatja az így megváltoztatott jelentést elektronikusan? Kérem, a szavazókártyáikat helyezzék a szavazógépbe. Lezárom a szavazást. Ötvenkilenc szavazattal, egy tartózkodással és egy nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Anna Rosbach asszonynak ehhez a jelentéséhez, a GDP és azon túl című jelentéséhez. Köszönöm szépen a titkársának, az árnyék jelentéstevőknek és minden munkatársnak, a különböző munkákat az egyes jelentésekkel kapcsolatban. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely ah, Ja. Most van egy napirendi pontunk, mégpedig az, amelyről Tegnap döntöttek a koordinátorok. Április 26-án emlékezzük meg 26. alkalommal a Csernobili katasztrófáról, és arról döntöttünk, hogy egy szóbeli kérdést fogunk a plenárisra beterjeszteni, hogy erről vitázzunk a tanácssal és a bizottsággal. Ezt a kérést megkaptuk a jelentés készítője, arról döntött, hogy döntött a szövegről, kitámogatja ezt a szóbeli kérdést, úgy, ahogy az meg van fogalmazva. Ki ellenzi, ki tartózkodik, akkor ilyen formában fogjuk a plenáris előtt terjeszteni ezt a szóbeli kérdést. A következő napirani pontunk következik. A Rossi jelentés tervezete, ez a villamény tervezete, a fogyatékkal élők mobilitása és integrációja, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020. A szót megkapja most Rossi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos vélemény, amely politikai kérdések fölött áll, úgy vélem, hogy, mivel hogy olyan embereket támogat, akik hátrányos helyzetben élnek a szociális ügyekkel foglalkozó és foglalkoztatási szakbizottságnak a jelentéséről van szó, és pont a mobilitásról szól Európában 2010-2020 időszakra, azaz a következő 10 évről, évre szól. Én úgy vélem, hogy a törvényhozó szempontjából nagyon fontos, hogy azok számára, az emberek számára, akiknek másképpen élnek, eh, hívjuk, ahogy hívjuk, de fogyatékkal élőknek nevezzük őket, ugyanazok a jogokat biztosítsa, mint a többi állam állampolgárnak. Ez azt jelenti, hogy megkérjük a tagállamokat, hogy vállalják fel hogy biztosítanak olyan szolgáltatások, majd garantálják a mobilitást, olyan segélyeket nyújtanak azoknak a családoknak, akik nehezen küzdenek azért, hogy támogassák a fogyatékkal illókat. A avatkozzanak be a cégeknél, magán és állami cégeknél, hogy legyenek olyan állások azok számára, akik fogyatékkal élnek. Ugyanis nagyon fontos, hogy sikerüljön ezeket az embereket bevonni az életbe, a munkába, a sport, a szórakozásba, a szabadidőben, hogy ezek az emberek tudjanak mozogni kevesebb nehézséggel, mert ezáltal megadjuk ezeknek az embereknek a minimum, ami szükséges ahhoz, hogy jobban éljenek. Rámut mutatok, kedves kollégák, hogy minden tagállam és az Európai Unió is, is aláírta az ENSZ fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményeket. 2010-ben már 16 tagállam ratifikálta ezt az egyezményt. A többi országban is folyamatban van a ratifikálási folyamat úgy vélem, hogy ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásokat kellene biztosítani a fogyatékkal élőknek, ugyanis a mai napig nagyon sok különbség van államról államra, tagállamról tagállamra, olyan rehabilitációs szolgáltatásokat kell biztosítani, amik megfelelőek, és olyan szolgáltatásokat kell nyújtani annak érdekében, hogy megelőzhessük azokat, az, azokat a problémákat, ugyanis ezek a személyek különösebb igényekkel élnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamokat ösztönözzük arra, hogy dolgozzanak ez ügyben, hogy koordináljanak egymással, a legjobb a bevált gyakorlatokat előtérbe helyezni, hogy például az épületen belüli mozgásokat elősegítsük. Nem szabad azra gondolni, hogy egy fogyatékkal élő, aki Torinóból akar eljutni Milánóban, napi két vonattal találkozik, amelyik fogyatékkal élők számára használható úgy vélem, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy meglegyen, hogy járhatóak legyenek az épületek, mert az nem történhet meg, hogy ez a személy eljut egy külföldi államba, és ott a peronon kell megállni, mert azon tovább nem tud eljutni, mert nem járható ez az épület a fogyatékkal élők számára. Tehát olyan emberekről van szó, akik amúgy is szenvednek, nagyon nehéz az életük, de nekik kell azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megkönnyítik az életüket, és méltóbbá teszik az életüket. Köszönöm szépen a Rosszinak a felszólalását. Nagyon fontos ez a jelentés, mert több millió embert érint ez, ennyi fogyatékkal élő van az Európai Unióban, és nekik nehézségekkel szembenézniük mindennapi életükben. Ezért jó az, hogyha az Európai Parlament ezzel kapcsolatban hozzászól. Childers kollega az első, aki felszólalni kíván ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr! Én vagyok az ányik jelentéstevője ennek a jelentésnek, és örülök ennek az első tervezetnek. Sokan természetesnek tartják azt, hogy elmennek barátokhoz, vásárolnak, vagy buszra szállnak, vagy moziba járnak. Az interneten van történő szörfözés vagy szavazás a választásokon, ez teljesen természetes sokak számára, viszont vannak olyanok, akik számára ez óriási nehézséget jelent. Ezért ez a tíz éves stratégia nagyon is releváns több millió európai számára, és nagyon fontos az, hogy az EU állampolgárok is támogassák ezt a fajta tevékenységet. Ezért azt mondom, hogy a, az a nyolc terület, amelyet a bizottság azonosított a közleményében. Ezzel kapcsolatban az ENV itt az egészségre szeretne koncentrálni. Tudjuk, hogy a fogyatékkal élők nehezen jutnak hozzá a rutinszerű orvosi ellátáshoz, és ezért támogatnunk kell az olyan intézkedéseket, amelyek a hozzájutást segítik az egészségügyi ellátáshoz. Ezen kívül támogatni kívánom azt, hogy legyen egy európai mobilitási kártya, amely kölcsönösen elismerhetővé teszi a nemzeti rokkantkártyákat, és így egy harmonizált kártyát lehetne létrehozni európai szinten. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, és továbbra is várom az együttműködéstől az elkövetkező hetekben. Köszönöm szépen, most pedig Ucsász úr kapja meg a szót. Ucsász úr kapja meg a szót. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE frakció nevében gratulálni szeretnék az előadónak, Oreste Rossi úrnak, mert kiváló a jelentés hozzáállása. Biztos vagyok abban, hogy szívesen befogad további kiegészítőket, mert ez a téma, amit tárgyalunk, rendkívül fontos, nagyon sok személy számára, de úgy vélem, hogy nem csak az érintettek azok, akiket érdekel ez a téma, hanem a társadalom egy széles rétege számára is nagyon fontos ez a téma, azok számára, akik érzékenyen eh, reagálnak a fogyatékkal élők eh, életére. A bizottsági jelentés egy nagyon fontos aspektus vezet be, azaz, hogy pénzügyi támogatás, pénzügyi hozzájárulással is támogatja a pozitív gyakorlatokat annak érdekében, hogy az Európai Unióban hasonló, egyszinten legyenek ezek a struktúrák szociálisan egyenlők, legyen az információ, tájékoztatás, az oktatás. Tehát ez egy olyan rendelkezés, amely elősegíti a jelenleg fennálló különbségeknek a legyőzése. A az fogyatékkal élők viszont megérdemlik ezt a figyelmet, és megérdemlik, megérdemlik azt, hogy ezen dolgozunk. Bizonyos további elemeket szeretnénk bevezetni, és ebben az értelemben néhány kiegészítőre szeretnék rámutatni. A, a jelentés ötödik cikke például egy részletesebb felvázolást érdemli, az integráció és a képzés kérdésével kapcsolatban, mert úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy ezek szerepeljenek a papíron ezek a ö, szavak, ezért benyújtunk egy módosított. Hiányzik egy cikk, amelyik rámutat arra, hogy mennyire fontos a, a szociális védelme. Úgy vélem, hogy ö, ott kell, hogy szerepeljen ez a kifejezés, hogy a szociális védelem nagyon fontos annak érdekében, hogy csökkentsük a, a szegénységet, e, lakhatás biztosítása, illetve a nyugdíj, illetve egyéb szociális támogatási kérdéseket is figyelembe kell venni oda kell figyelni a társadalmi diszkriminációra, mert ez ezért sokszor együtt jár a fogyaték fogyatékkal élők ezt tapasztalják minden nap, tehát szükség van arra, hogy tevékenyen részt vegyünk, olyan cselekedetekre van szükség, egy olyan kampányra gondoljunk, amelyik érzékenyé teszi a lakosság nagy részét arra, hogy ne legyenek diszkriminatívak. Rá kell mutatni arra, hogy milyen lehetőségek vannak a fogyatékkelőlök számára, és tájékoztatni kell őket erről. Köszönöm szépen. Thank you. And Ms. Hibner? Köszönöm szépen. Hibner asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az a terület, amelyel itt foglalkozunk, az a társadalmunk egy részét illeti. Gyakran beszélünk arról, hogy le kell építeni az akadályokat, meg kell szüntetni az akadályokat, Nagyon sokan például nem félnek hozzá a vonatutazáshoz. Ezek az akadályok nem csak a hozzájutásban jelennek meg, gyakran ez akadályozza ezeket az embereket abban, hogy, hogy szabadon mozoghassanak, azokat is például, akik nem jól látnak. Ez egy szociális kirekesztés is jelent, más területen is le kell, meg kell szüntetni az akadályokat. Például a tudományhoz való hozzá férés területén gyakran nem férnek hozzá a fiatalok a tudományhoz, vannak olyan akadályok, amelyek a munkahelyhez való hozzájutást illetik, sokan nem tudják kihasználni a szociális lehetőségeiket. Úgy vélem, hogy meg kell teremtenünk a körülményeket, amelyekben ezek a személyek is valóban dolgozni tudnak, és nem függenek másoktól. Tehát lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők számára azt, hogy megkeressék a saját pénzüket. Ezen kívül minden olyan támogatást, amit adunk, minden lehetőség, amelyet biztosítunk a fogyatékkal élők számára, ezek nagyon fontosak. Úgy vélem, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha ezeket az akadályokat megszüntetnék, és úgy vélem, hogy most itt a lehetőség mindenre. Thank you, Mr. Prodi. Köszönöm szépen, Pródi úr. Hozzá szeretem tenni az elhangzottakhoz, hogy nem csak fizikai akadályok vannak, hanem kommunikációs akadályok is vannak. Tehát eh, meg kell próbálni előmozdítani a kommunikációs és informatikai eh, technológiákat annak érdekében, hogy legyőzzünk egy másik fajta akadályt, a kommunikációs akadályokat. Ezt meg lehet tenni most már, és úgy vélem, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, eh, oda kell figyelni az ilyen jellegű kutatásokra, főleg, hogyha figyelembe veszük a nyolcadik keretprogramot, annak érdekében, hogy egyéb kommunikációs akadályokat is legyőzzük a fogyatékkal élők számára. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak, Kocsone úrnak adom át az igazságügyi főigazgatóságtól a szót. Köszönöm szépen szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy figyelembe vette a kommunikációs stratégiát, amely a fogyatékossággal élők helyzetére vonatkozik az elkövetkezendő évtizedben. Számos megjegyzés konkrét témákra vonatkozott, amelyekkel a stratégia mind foglalkozik. A stratégiának erős mandátuma van. Egyrészt ez a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ megállapodásra hagyatkozik, másodszorban pedig az idei évben megfogalmazott tartalmakra. Ez adta a stratégiánk megfogalmazásának ösztönzését. Megpróbáltunk a fogyatékossággal élők számára területeket beazonosítani, hogy a gazdasági életben, a szociális életben teljes mértékben részt tudjanak venni. Ez a stratégia az Európa 2020 stratégia része. A céljaink közül három a foglalkoztatásra, képzésre és a szegénység csökkentésére vonatkozik. Ez pedig nagyon releváns a fogyatékossággal élők helyzetében. Ezen lakossági réteg még nem tud a munkaerőpiacon és a társadalomban teljes mértékben diszkriminációmentesen részt venni. Számos megjegyzés utalt vissza a bizottság célkitűzéseire, hiszen nem csak környezeti, fizikai, hanem kulturális és kommunikációs, szociális akadályok is jelen vannak. A bizottság stratégiájában bejelentette, hogy egy európai hozzáférhetőségi aktust tervez, amely a javak és szolgáltatásokhoz való hozzáférést szabályozna. Még korán van, hogy a kezdeményezés tartalmáról szóljak, de nem sokára elindítjuk a probléma megvizsgálását azzal, hogy adatokat kezdünk gyűjteni. Természetesen egy széles nyilvános konzultációt tervezünk az NGO-k, a gazdasági szereplők részvételével. Annak érdekében, hogy a javaslatot megfelelően megszövegezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most szeretném átadni az előadónak a szót, hogy van-e néhány megjegyzése. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Elégedett vagyok. Úgy vélem, hogy a hozzászóló kollégák mindannyian mindannyiukkal egyetértek, és teljesen egy irányban haladunk együtt a bizottsággal, és követik azt az irányvonalat, amit a jelentésemben felvázoltam. Tudjuk, hogy a jelentésnek a mozgástere rendkívül korlátozott, mert van egy faj, egy, egy karakterszám, ami ki kell indulni, de aztán ki, kell, ki lehet a későbben ezt tágítani, úgy, a, a, és akkor majd a következő fázisban be fogom tudni építeni ezeket a

kiegészítéseket, például a akadályok ledöntése, illetve az Európai Karta támogatása, ezek rendkívül fontos tényezők, és ezeket mindenképpen be fogom építeni a következő napokban. Úgy az kollega, ő is azt kérte, hogy egészítsük ki, ezek a e, általa javasolt kérések teljesen támogathatóak, úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy rámutassunk arra, hogy minden tagállamnak tennie kell ezért, mert különben egyes tagállamok ki fogják vonni magukat ebből a folyamatból, és ezt meg kell akadályozni. A támogatás és az inf- a mm, képzés és az információ rendkívül fontos, ugyanis, hogyha ezek megvannak, akkor könnyebb bekerülni a munkaerőpiacra, a lakhatás, biztosítás és az egészségügyi szolgáltatások nagyon fontosak. Tudjuk nagyon jól ugyanis, hogy a mozgással élő, amikor kikerül a családba, rendkívül nehezen tud beilleszkedni a társadalomba, és az érzékenységet növelő E, kampány rendkívül nagyon fontos, hogy megértsék az emberek, hogy milyen problémákkal szembesülnek a fogyatékkal élők. A Hübner kollega asszony említette az akadályokat, rendkívül fontos, nem csak akkor kell a mozgást, a mobilitást biztosítani, amikor tegyük fel egy kórházba járnak ezek a személyek, hanem mindenhova. A sporthoz, a szórakozó helyekhez, a moziban például, vagy a munkahelyekre is kell biztos, biztosítani a bejárást. Nagyon fontos és tudjunk, hogy a szociális ellátás egy nagyon fontos kérdés, mert ők, ők kell, hogy megadják azt, amit mi nem tudunk megadni. Tehát ez a, a szociális segélyszolgálat az a szolgálat, amelyik ezeket a, részletkértésekre részletkérdésekre is oda tud figyelni, és személyesen tudja követni az adott személynek a gondjait igen, vannak olyan új technológiák, amelyek nagyon sokat segíthetnek eh, a fogyatékkal élőknek, azért, hogy például, hogy eh, internetes szolgáltatásokhoz jussanak, számítógéphez jussanak, és eh, köszönjük szépen a bizottságnak a munkáját is, amelyik egy mindenképpen támogatandó jelentést készített. Köszönöm szépen, Rossi úr. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk a következőre esetleg a véleményről még elmondanám, hogy május 3-a a módosítók benyújtásának a határideje. Május 24-én szavazunk a bizottságunkban, június 16-án pedig a Foglalkoztatási Bizottság szavaz, és ezzel tényleg lezárjuk ezt a napirendi pontot. Most akkor áttérünk a következőre amely egy vélemény tervezett vitája. Ez egy ITRE jelentés, címe pedig az energiastruktúra prioritások 2020-ig és azt követően. Szeretném átadni az előadónak kószót Ravana Plumb asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Comisia de Fond, care este ITRE, și se referă... Ez egy olyan jelentés, amelyik az ITRE jelentésről szól, tehát ez a vélemény, és a energiainfrastruktúra prioritásokról szól 2020-ig, és azt követően. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak, amelyik egy olyan jelentés dolgozott ki, amelyik a prioritásokról szól az energiainfrastruktúrában 2020 előtt és után. Tehát a jelentésen keretében megpróbáltam néhány elemet kiemelni. Először is a beruházások szükségesek, eh, jelentős befektetések Európában, hogyha tényleg el akarjuk érni a célkitűzéseinket. A, a bizottság jelentésében ők megjelölik ezt 200 milliárd eurós befektetést tesz, jelölnek meg annak érdekében, hogy ki terjesszék az infrastruktúrát, és biztosítják a célkitűzéseket. A befektetéseknél figyelembe kell venni, hogy ha nem végezzük el ezeket korrekt módon, akkor nagyon nagy költségnöveléssel fogunk szembesülni az energia árak miatt is, és a környezetvédelmi kihatások miatt is. Nem is beszélve arról, hogy a jólét, illetve a foglalkoztatás is csökkenne. Én nagyon fontosnak vélem, hogy a beruházásokat támogató források fenntarthatóak legyenek tehát együttesen kell a magán, illetve a tőkét, az állami tőkét kezelni és ezeket kell felhasználni. Például figyelembe kell venni a széndiokszid kibocsátás és eh, kereskedelmi eh, kérdéseket is. Be kell vonni mindenképpen a magánszektort ezekbe a beruházásokba, mert nagyon fontos, hogy ők is érdekeltek legyenek Nagyon fontos ugyanakkor, hogy mindenképpen támogassuk a zöld energiaforrásokat. Rámutatnék arra, hogy mindenképpen el kell kerülni a jelenlegi kockázatokat, amelyek természeti, emberi és politikai természetűek. Tehát a költségeket is, és a, az előnyöket is mindenképpen fel kell mérni a 2008-as irányelv alapján, amelyik a kritikus beruházásokról szól. Figyelembe kell venni, a kockázatokat. Én azt javaslom, hogy a tagállamok készítsenek egy térképet a kockázatokkal, és az így létrejövő térkép nem csak, hogy segít a végrehajtásban és a megvalósításban, hanem hogy odafigyeljünk, hogy melyik azok a kockázatok, melyik azok a veszélyek, amelyeket meg lehet szüntetni, és hogy ezek a nemzeti hálózatok jobban felhasználhatóak legyenek. Ezen kívül arra kérem a tagállamokat, hogy adják meg a lakosságnak a hasznos információkat, amire szükség van, a gazdasági szereplőknek és a társadalom képviselőinek, a civil társadalom képviselőinek is, annak érdekében, hogy a lehető legjobban és legintelligensebben tudjuk tudjuk felhasználni a legmodernebb technológiákat. Egy másik kérdés, amire rámutatok, az az, hogy szükség van arra, hogy modernizáljuk a nemzeti elektromos hálózatokat, energiahálózatokat, és szükség van arra, hogy egy intelligens szuperhálózatot létrehozzunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő áron az energiaellátást a lakosság számára. Hogyha ez megvan, akkor nagyon sok zöld munkahely jöhet létre, és ez nagyon fontos. Kiemelem azt, hogy nagyon fontos a lakosság bevonása a döntéshozatali folyamatokba, nagyon fontos, hogy elismerjük és kimutassuk, hogy melyik azok a prioritást élvező projektek, azok, amelyeket a legjobban támogatja a, hatos, a lakosság. Köszönetet mondok az árnyékjelentéstevőknek, a bizottság képviselőinek. Strasbourgban volt ugyanis egy találkozónk, amiben e, ezzel a témával foglalkoztunk. Köszönöm szépen, tehát és várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Szeretném Hibner asszonynak átadni a szót. Köszönöm szépen. Az előadó nagyon sok dologról szólt a véleményében, azonban egy olyan témával is foglalkoznunk kell, amely konkrétabb. Tehát mi is lesz a dokumentumok sorsa? A tanács energiapolitikájában elfogadott alapvető EU-s célokat az energiapolitika tekintetében. Tehát itt a stabilitásról, versenyképességről és egyéb fontos pontokról van szó. Különböző forrásokat azonosítottak, tehát 20% a megújuló energiáknak, 20% az UHG gázok csökkentésére, energiahatékonyság, 20% plusz ebben a tekintetben. Az előadó mindenek előtt arra összpontosított, hogy a klímapolitikai célokat elérjük, és hogy zöld munkahelyek jöjjenek létre. Ennek során megemlítendő a fenntartható fejlődés figyelembevétele is. Biztonságról van szó, energiához való hozzáférésről, energiaforrásokról. Ezek a legfontosabb feladatok illetve az energiainfrastruktúra céljai. Nagyon lényeges az, hogy mindenki hozzáférjen az energiához. Természetesen célokat mindig ki lehet szabni, lehet megállapítani, azonban nagyon lényeges az, hogy itt hosszú távon oldhatók csak meg a feladatok. Ez pedig hosszabb időtartamokat is jelent. Ügyelnünk kell arra, hogy minden polgár minden lakos éjjel-nappal hozzáférhessen az energiához. A saját módosítóimra térnék most át. Először is az energiainfrastruktúrára vonatkozóan fogalmaztam meg célokat, hogy még az idén döntéseket kell hoznunk. Nem tudunk megállapodni amikor a tanácsban nem tárgyalják meg és nem fogadják el a prioritásokat. Hiszen, hogyha a tanács nem szavaz prioritásokról, akkor nem haladhatunk tovább. Egy módosító a négyes ponthoz, abban sem érthetünk egyet, hogy a biztonsági normák pont úgy nézzenek ki, ahogy a tanács elképzeli. Ezt még egyszer át kell gondolnunk, főleg a környezetvédelem tekintetében. Tehát nem lehet az infrastruktúrát leállítani, illetve blokkolni, hogyha új összeköttetésekre van szükségünk. Vannak olyan régiók, ahol nincsen energia összeköttetés, energia kapcsolás, mert a kormányzatok ezt ellenzik. Ennek az oka pedig elég gyakran az, hogy a társadalom nem rendelkezik megfelelő információkkal. Tehát az infrastruktúrát, a kapcsolatok kiépítését nem lehet megakadályozni. Úgy kell haladnunk, hogy észszerűen tényekre és a környezetvédelmet figyelembe véve haladjunk előre. Az ötödik megjegyzésem az energiakapacitások tárolására vonatkozik. Ez úgy tűnik, mintha egy előremutató kiút lenne, azonban még kutatási fázisban van a dolog. Hiszen egyszerűen még nem rendelkezünk azokkal a szükséges technológiákkal, amelyek lehetővé tennénk számunkra azt, hogy energiát tároljunk, anélkül, hogy ne lennének jelentős veszteségek. Pillanatnyilag a, tárolási kapacitás technológiája miatt a hatékonyság csökken, éppen ezért máshogy kell majd tárolnunk az energiát. Természetesen kötelezettségvállalásaink vannak a megújuló energiaforrások irányában is, amelyeknek tárolhatókká kell válniuk. Garantálnunk kell azt, hogy a hálózat tulajdonosa vagy a hálózat fenntartója kiépítse a megfelelő összeköttetéseket, kapcsolatokat, itt kell létrehozni a szükséges kapacitásokat, hiszen nem lehet áthárítani a polgárokra a az energiahálózatba történő betáplálását. Nagyon óvatosan kell haladnunk, és nagyon részletesen le kell írnunk, hogy hogyan bánjunk a költségekkel. A hálózat fenntartója nyilvánvalóan nyereségre akar szert tenni. A költségeket azonban szívesen áthárítaná másra. Ez szerintem így nem működik. Van itt még egy javaslat, ez pedig az úgynevezett blueprint rendszer alkalmazása. Ez a prioritások megvalósítását jelenti. Azt javasolnám, hogy egyszerűsítsük itt az eljárást, főleg ami a környezeti hatástanulmányok alapján igazolódik is. Sok helyen nem jó a társadalom irányába történő kommunikáció. Amennyiben az infrastruktúrális befektetéseket megvalósítjuk, akkor megfelelő információs politikát is kell folytatnunk. Nagyon fontos az, hogy a polgárok megfelelő információt kapjanak megfelelő időben, és ne csak akkor, amikor bizonyos projektek már szinte befejezésre kerültek. Nem lehet eh, az embereket készhelyzetek elé állítani, hiszen akkor egészen egyszerűen már túl késő van. Szerintem itt néhány elemet sokkal jobban át kellene gondolnunk. Minnyáján tudjuk, hogy az energia piaci részesedése növekszik majd, azonban nem szabad a fenntartható fejlődést sem zavarnunk. Egyszerűen olyan összeköttetésekre, kapcsolatokra, hálózatokra van szükségünk, amelyek fenntarthatóak. És vannak már államközi hálózatok is. Tehát mindenképpen élnünk kell a lehetőségekkel. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Wills asszony a GUE árnyék előadja a kapszót. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte... Köszönöm szépen, én is szeretnék az elnyék jelentéstevőnek, a jelentéstevőnek Plumbászajnak köszönetet mondani. Strasbourgban már konstruktív vitát folytattunk erről a témáról, és a klíma politikai célok, illetve a zöld munkahelyek véleményem szerint is nagyon fontosak. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyek számomra fontosak. Először is az energia infrastruktúra, a megújuló energiaforrások számára. Nagyon fontos, hogy ezt kiépítsük. A megújuló energiaforrások azt is jelentik, hogy központi energia termelés folyik, és nincsen szükség olyan infrastruktúrára, amely az atomenergiára vagy a szénből származó energiára áramra helyezni a hangsúlyt. Úgy vélem, hogy hosszú távon az atomenergia termeléssel felhagyhatunk az Európai Unióban. Úgy véljük, hogy az energiainfrastruktúrát közpénzekből kell finanszírozni, mert eh, hogyha a koncernek végzik ezt el, akkor a költségeket áthárítják majd a fogyasztókra, és eh, így nyereségre tesznek szert majd a hálózatokkal. Mi azt szeretnénk Németországban, hogyha az energiatermelést újra átadnánk a önkormányzatok kezébe. Ezen kívül azt is szeretnék, hogyha az engedélyezések megadása sokkal gyorsabban zajlana, nem lenne túl sok akadály az engedélykérők előtt. Úgy vélem, hogy a energia termelők számára sokkal gyorsabbá tenni a helyzetet az, hogyha a nyilvánosságot gyorsabban bevonnák, mert akkor jobban lehetne az alternatívákról beszélni, és ez gyorsítaná a folyamatot, és talán a projekt is sokkal elfogadhatóbb lenne a környéken élők számára. És ez meggyorsítaná a folyamatot, mert kisebb lenne az ellenállás. Ezen kívül úgy vélem, hogy az energia hatékonyság szerepe is fontos, az energiainfrastruktúra infrastruktúra kapcsán meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezt elérni belátható időn belül. Nem kell abból kiindulni, hogy az energia, abból kell kiindulni, hogy az energia igényre inkább nő, és az energiahatékonysági célok és intézkedések kapcsán az elosztó hálózatokat is ö, úgy kell képíteni, hogy azok már ö, figyelembe vegyék az megújuló energiaforrásokat is. És ennek megfelelően fogunk módosítókat tenni. Kostet. Köszönöm szépen, Grosztet asszony. Köszönöm szépen, elnök úr amikor energetikai infrastruktúrákról van szó 2020-ig, mindenképpen figyelembe kell venni, hogy óriási nagy beruházásokról van szó, 200 milliárd euróról van szó egy évtized alatt, annak érdekében, hogy biztosítjuk ezt, ugyanis szükségünk van arra, hogy képítsük ezeket az infrastruktúrákat, bármilyen termelési módot is alkalmazunk. A gazdasági válság e, igényli azt, hogy alternatívákat keressünk, hogy kimozduljunk a status quo-ból, hogy fejlesszük ezt az infrastruktúrát, és hogy több ezer állást a, a, hozzunk létre így. Tehát támogatni kell a kutatást, aktív befektetési politikát kell alkalmazni, innovatív megoldásokkal az Európai Bizottság ezt támogatja, de például a kohéziós politika és egyéb finanszírozási eszközöknek a felhasználása nagyon fontos, a, optimizálni a magánszektor bevonása és a veszélyek, kockázatok csökkentése és rendkívül fontos. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy felhasználjuk erre azokat az adókat, amelyeket a pénzügyi tranzakciókra, amelyik a széndiokszid kibocsátásra vetünk ki, tehát ezeket is fel lehet használni ezen a területen. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen módon szállítható az energia a megújuló energiák szállítása rendkívül fontos kérdés ezen a területen, mert mindez része annak a energiacsomagnak, amivel foglalkoznunk kell. Emelni kell és javítani kell az energia ö, hatékonyságot, azáltal, hogy fejleszünk az európai ipar versenyképességét. Ezen belül is oda kell figyelni a kkv kre oda kell figyelni arra, hogy mennyi energiát használnak a cégek, és ezáltal ösztönzőket kell kidolgozni. Nos, ez néhány ötlet arra, hogy mit szeretnék én beépítetni és benyújtani majd a jelentésre. Pradi úr, Pradi úr, köszönöm szépen, elnök. Ravana Blum asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Úgy vélem, hogy ez rendkívül fontos anyag. E, néhány kérdést szeretnék pontosítani, amely erre oda kell figyelni, és érdemes lenne beépíteni az anyagban tekintettel a, a bizottság új jelentésére megkérném a bizottságot, hogy a roadmap, amelyik a 2050-ig eh, lett kidolgozva, az eh, változásokat fog bevezetni, ami a határidőket illeti, a 2020-as eh, stratégiára vonatkozóan. Nos, ez is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyünk. Még egy dolgot szeretnék hozzáadni, az, hogy azt látom, hogy nagyon fontos egy rendszer, szisztematikus megközelítés. Ebben az esetben azt látom, hogy szükség van arra, hogy, al, hogy al, kalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz, amely már megtörtént, és szük, emiatt szükség van arra, hogy specifikusan karban tartjuk a vidéket, amelyik rendkívül költséges. Csak akkor tudjuk ezt a kérdést megfelelően kezelni, hogyha szisztematikusan fel tudjuk használni a megújuló energiaforrásokat, amelyek felhasználhatók, amelyek kinyerhetők az adott területen. Különös tekintettel a biomasszára gondolok, az, a mezőgazdasági, illetve erdészeti hulladékok felhasználására gondolok, a víz a folyások fenntartása nagyon fontos kérdés, annak érdekében, hogy az áradásokat kezelni tudjuk, ugyanis ezek a vízhozam növekedések nem csak, hogy energiát termelhetnek, hanem még igényelnek rendkívül, rendkívüli területkezelést nagyon fontos tehát, hogy alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz, és szükség van arra, hogy odafigyeljünk erre, amikor a területet kezeljük. Számunkra ez egy rendkívül fontos kérdés. And Miss Valian? Valian asszony, következők. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elnyék jelentéstevőként az ITRE-ben már hangsúlyoztam azt, hogy mennyire fontos a az intelligens hálózatokat kifejleszteni, és ennek kell lenni az egyik prioritásnak. Örömmel látom azt, hogy a jelentés készítő ezt a pontot számos bekezdésben kiemelte. Azon kell lennünk, hogy központosítsuk ezt a fogyasztók számára, és sokkal inkább modernizálni kell a hálózatokat, hogy a megújuló energiaforrások is betáplálhatóak legyenek a hálózatokban. Úgy vélem, hogy a helyzetet nem lehet feketének vagy fehérnek tekinteni a megülő energiaforrások kapcsán. Ezeknek is van energia, környezetvédelmi kihatásuk, és nem minden helyzetben, nem minden helyen megfelelőek ezek. Amikor arról döntünk, hogy mivel fektetünk be, akkor figyelembe kell venni ezt a tényezőt is, hiszen gyakran ezeknek a technológiáknak elrettentő a költsége. Ez már rávezet bennünket az infrastruktúrák finanszírozására is. Láthattuk a bizottság által elénk tárt adatokat, ezek eléggé ö, nagyok, főként az energia igény, illetve az infrastruktúrák modernizálásának kap, ö, kapcsán. Liberális vagyok, és ezért nem igazán ö, nem hiszem, hogy minden pénzügyi gondunkra a pénzügyi tranzakciós adó lesz a megoldás. Nem hiszem, hogy fel kell hoznia a jelentés készítőnek ezt a pontot. Szerintem konszenzust kell mutatnia az Európai Parlamentnek ezen jelentés kapcsán. Kreatívnak kell lennünk, és új eszközöket kell kitalálnunk, figyelembe véve jelenlegi gazdasági helyzetet is, és az EU projekt kötvények szerepét, illetve az Európai Beruházási Bankkal fenntartott partneri kapcsolatot is meg kell vizsgálnunk. A piacnak kell uralkodnia, kivéve az olyan eseteket, amikor nincsen kereskedelmi előny. Ilyenkor az állami támogatás elképzelhető. Az EU, az EU projekt kötvényeket kell előtérbe helyezni a befektetések kapcsán nem csak az energiafejlesztés, hanem a közlekedés kapcsán is. Azzal zárom a felszólalásomat, hogy gratulálok a jelentéskészítőnek, és reménykedem abban, hogy továbbra is jól tudunk együtt működni, és jó fog végződni ez a jelentés. Líze úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Egy plusz aspektust szeretnék felvetni a vitában és ezzel kapcsolatban módosított is be fogok nyújtani. Természetesen szükség van az infrastruktúrára, és természetesen szükség van a megülő energiaforrások magasabb arányára is. De nagyon fontos az is, hogy megnézzük a felhasználói oldalt, mégpedig két szemszögből. Először is nagy potenciál rejlik az energiahatékonyságban, és hogyha az energiafogyasztást közép és hosszú távon csökkenteni tudjuk, akkor kevesebb befektetésre van szükség a hálózatokat érintően, mint akkor, hogyha növekedne az energiafelhasználás. És most a bizottsághoz fordulok a 2050-es úti terv kapcsán. Itt tehát egy sokkal reálisabb energia felhasználási prognózisra van szükség. Sokkal jobb az, hogyha energiahatékonyak vagyunk, és nem biztos, hogy ez a legjobb, hogyha növeljük az megújuló energiaforrások szerepét. És figyelembe kell venni még itt a keresleti menedzsmentet is, ezen a kereslet kezelését is. Van egyfajta volatilitás a hálózatban, és ezért, hogyha meg kell vizsgálni azt, hogy mikor használunk áramot, és mikor pedig nem. Hogyha valaki például egy hűtőházat üzemeltet, akkor itt van egy bizonyos hő, a fok, amit el kell érni, és nem szeretek, hogy túlságosan meleg lenne a hűtőházban. De hogyha például éjszaka e, soka, nagyon sok a szél e, energia, és lehet, hogy akkor nagyon e, gyorsan erik ezt a hőfokot, tehát mindig változik ez, és hogyha elektromobilitás lesz Európában, akkor sokkal nagyobb lesz az arány. Kiszámolták azt, hogy 22 órán keresztül állnak az autók, és két órát használják csak az autókat. Tehát, hogyha lenne egy jó keresleti irányításunk, tehát hogy akkor, akkor ha töltenék fel ezeket az autókat, amikor sok áram elérhető, akkor ezzel az árakat is csökkenteni lehetne, és az autókat is egyfajta energia megtakarításként alkalmazhatnánk. Ebben az irányba szerintem elindulnunk, mert hogyha mindent csak az új energiaforrásokra alapozunk, és az új infrastruktúrára is nem használjuk ezeket az intelligens megoldásokat, akkor az egész sokkal drágább lesz, mint hogyha egy integrált megközelítést alkalmaznánk. Utolsó pontként a finanszírozást említeném. Egy kicsit bizonytalan vagyok abban, hogy olyan kellene eljárnunk. Egyrésztről mindannyian visszarettenünk attól, hogy az áramfogyasztást finanszírozunk, másrésztről viszont itt van az okozói elv és Ez kimondja, hogy az, aki az infrastruktúrát alkalmazza, aki az áramot felhasználja, annak kell ezt finanszíroznia. Miért kell egy olyan vállalatnak, amelynek alacsony az áramfogyasztása, amely például amely más a szellemtelen foglalkozik, miért kell annak finanszíroznia mások magas fogyasztását. Tehát az okozói elv az abban indul ki, hogy ki, hogy aki áramot fogyaszt, annak kell ezt megfizetnie, és így a következménynek is egyeteműnek kell lenni. Hogyha állami támogatásokat írnánk elő, akkor ez nem felelne meg az okozói elvnek. Tehát azon kell elgondolkozni, hogy nemzeti, illetve új szinten ez hogy nézhet neki. Uh, Köszönöm szépen. Most visszaadom az előadónak a szót. És azt is említeném, hogy Pródi úr közvetlenül a bizottsághoz intézett néhány kérdést. A bizottság képviselő nincs itt, de a szolgálat biztosítja, hogy kap majd választ tehát, hogyha esetleg olyan kérdések voltak a kollégák részéről, amelyeket én nem hallottam, akkor juttassak el ezeket a bizottsághoz. Most pedig szeretném az előadónak átadni a szót. Thank you very much, Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az összes kollégámnak a hozzászólását. Sajnos az a helyzet, hogy az eljárás azt engedi meg csak nekem, hogy egy bizonyos számú leütést használjak, éppen ezért eh, nem eh, írtam le mindent, amit szerettem volna. De mindenképpen eh, szeretnék egy új megbeszélést szervezni az árnyék előadókkal, ahol megvitatnánk az összes módosítót. Nem szeretném az összes kérdést most megválaszolni, amelyet intéztek hozzám, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó jelentés lesz a szakbizottságunk részéről. Ennek során figyelembe vesszük az Európai Unió célkitűzéseit energia és klímaváltozás tekintetében, tehát folytatjuk munkánkat, hogy az Európai Unió fő szereplő legyen a világban ezen nagyon lényeges dolgok kezelésében, ami a biztonságot illeti, és ami az európai állampolgárok energiához való hozzáférését illeti. Tehát szeretném még egyszer megköszönni az együttműködést, és folytatjuk a megbeszélést a módosítók figyelembevételével, amelyeket ma hallottunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most nézzük az ütemtervet. Május másodikáig lehet benyújtani módosítókat. Május 24-én szavazunk a bizottságunkban, és 26-án az ITRE szavaz, utána a júliusi plenárison szavazunk a jelentésről. Akkor ezzel most lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, amely eszmecsere a bizottság képviselőivel, az EMA képviselőivel és az EJAS képviselőivel, és pedig egy médiator nevű cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerről szeretnénk tárgyalni, de a bizottság képviselőnek adom át most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Örülünk, hogy itt lehetünk és válaszolhatunk a kérdésekre a parlamenti képviselők jelenlépen, de azért mindenképpen egy bevezetőt szeretnék mondani. A mediátor eset 99-ben indult, mielőtt európai szintre vittünk volna a farmakovigilanciai jogalkotásban. Tehát ez 2004-ben történt, és akkor alkalmaztuk először a farmakovigilanciát európai szinten, és úgy gondoltuk, hogy 2010-ben lép hatályba majd. És ez a múlt őszt jelentette. Az új jogalkotás pedig a farmakovigilancia egészére vonatkozott, és a fő kérdés az, hogy a mediátor a munkacsoport munkájának eredménye a farmakovigilancia bizottság elé is került, Tehát formális bizottság is alakul majd. Természetesen szükség van arról is, hogy megtárgyaljuk a gyógyszer által jelentett kockázatot, hiszen felmerül az, hogy egy gyógyszer kockázatos is lehet, mellékhatásai is lehetnek, nem kívánatos mellékhatásai természetesen és most megvan annak a lehetősége, hogy bevezessük azokat a feltételeket, amelyek megfigyelése esetében alkalmazható lenne az eszköz. Itt stressz tesztet is javasolnánk, hogy lássuk, hogy az új jogi helyzetben a 2010-es, amely jövőre lép hatályba, tehát ebben a jogi helyzetben mi történhet. És uh, sajnos az a végkövetkeztetésünk, hogy uh, a jogalkotást uh, meg kell támogatni. Jövőre lép hatályba a jogszabály, de hogyha biztosak akarunk lenni, abban, hogy olyan esetek, mint a mediátor esében ne történjenek meg, akkor erősítenünk kell itt a jogalkotási munkát. És itt most három témát emelnék ki. Ezek pedig a következők. Mindenek előtt, amikor nemzeti visszavonás van, akkor mindig közösségi lépésekre van szükség. A mediátor esetében, mediátor esetében tehát nem volt nemzeti visszavonás, hiszen ez nem történt meg. De hogyha lett volna nemzeti visszavonás, a tagállamokat ez nem kötelezte volna, hogy európai szintre vigyék az ügyet. Ez pedig garancia, hiszen azt szeretnénk, hogy egy három éves kötelezettségvállalás legyen. Másodszorban vannak olyan esetek a gyógyszergyárak esetében, hogy a gyógyszergyárak önkéntes alapon vonnak vissza gyógyszereket. Nem tudom, hogy a médiatornál emlékeznek-e rá. 99 90 az volt, hogy Olaszország és Spanyolország nem forgalmazta már a terméket, hiszen a cég önkéntesen visszavonta a terméket. És nem volt olyan kötelezettség, hogy ezt a terméket ne foglalkozzák. Tehát amennyiben önkéntes visszavonás van, akkor mindig köteleznünk kell a céget arra, hogy a hatóságokat informálja, és mondja meg, hogy miért történt ez. Tehát a nemzeti és az európai szintet tájékoztatni kell a visszavonásról. Harmadsorban az átláthatóság érdekében szükségünk van a marketing utáni tanulmányokra. Hiszen így adatbázisunk lenne, mely segítségével eh, a felügyelet által nyert adatokat összegyűjthetjük. De ezek a, mark, a piacra vitel utáni tanulmányok nagyon értékes adatokat szolgáltathatnak. Tehát átláthatóságra van szükségünk, ez pedig az Eutranet eh, hálózaton keresztül érhető el. Hogy a végére érje? Tehát jogalkotási szinten még tovább kell dolgoznunk. Úgy gondolom, hogy a médiator eset azért történhetett meg, mert abban az időben tagállami kompetencia volt, még nem volt európai kompetencia ezen a területen, tehát csak is a tagállam kompetenciájába esett az ilyen ügy. A bizottság a szabályok teljes figyelembevételével és felelősen járt el. Köszönöm. Köszönöm. Most az EMA képviselőjének, Andreas Potnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy jelen lehetek. A médiátor Influex ügyben. Ahogy a bizottság képviselője mondta, sem a bizottság, sem az EMA nem visel közvetlen felelősséget a termék vagy a termékcsoport irányában. Már 98-ban, 99-ben és 2000-ben is a farmakovigilancia munkacsoportban szó volt a termékről. Pontosan elmondom mindjárt, hogy milyen formában volt szó erről a termékről. Tehát figyelmeztetésekről beszéltek, riasztásról, de még toxicitást nem észleltek. Tehát voltak olyan hangok, amelyek értelmében a piacról kivonták az anyagot az olasz piacról. Tehát utána nem foglalkoztak az anyaggal, és 2009-ben a Benflorex eset átkerült az EMA-hoz, és négy héttel később kivonták a terméket a piacról. Az eredeti szakaszban az emának nem volt felelőssége tehát. Akkor miért is beszéltünk erről a termékről az emában? Említettem már a farmakovigilancia munkacsoportot, amelynek két funkciója van. Egy európai és egy kormányközi funkciója. Az európai funkció azon termékekre vonatkozik, amelyek az EMA-n keresztül és a bizottságon keresztül központi engedélyt kapnak. Hölgyeim és uraim, ez 1998-ban volt több mint 20 terméket érintett, most 600 ilyen termék van. Azonban az európai piacon 90 ezer nemzetileg engedélyezett termék van, amely irányába a tagállamok viselnek felelősséget. Most pedig eh, menjünk vissza 1998-ba. Akkor az EMA egy pirinyó kis ügynökség volt, és alig száradt meg a tinta a papíron, az alapításunkról, és óriási nemzeti engedélyezési helyekkel kellett szembeszállnunk. Ebben a helyzetben a farmakovigilancia munkacsoport sokkal inkább az a foglalkozott, hogy kifejlesz a saját európai munkamódszereit. Azonban a tagállamok által delegált tagok a saját nemzeti termékeikről vitáztak, utána hazamentek, és a honi engedélyezési eljárásokkal foglalkoztak. Tehát akkor a nemzeti engedélyezési hatóságok szemben nem igazán szállhattunk szembe. Szinte teljesen lehetetlen volt az EMA részéről, hogy legalább a folyosón vagy a kávészünetben megkérni a nemzetieket, hogy a mi hatáskörünkbe utálják át a terméket. Képzeljék el, van egy három éves hatóság, és akkor azt mondjuk az olasz vagy a francia engedélyezés hatóságoknak, hogy hát adjátok nekünk ezt a dolgot, majd mi eldöntjük, hogy az anyag veszélyese vagy nem. Hogyha ez lett volna, valószínűleg az ügynökség már nem is létezne. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy formálisan nem volt lehetőségünk, hanem politikailag sem volt az EMA-nak lehetősége arra, hogy jogalkotásilag beleszóljon. Az ügynökség nem fogadhatja el, hogy a szubszidiaritás elve alapján most uh, az ügynökséget vádolják, és uh, hogy ma az ügynökségre hárítanák a felelősséget. Ma a jelen jogalkotási helyzetben több lehetőségünk lenne, azonban a tagállamok felelőssége is része az európai hálózatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most eh, az igának adom át a szót, hogyha bemutatná a szervezetét, annak szerintem minnyáján hálásak lennénk, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hetjen Mari vagyok. A, ez egy olyan felügyelő testületnek a, a vezetője vagyok, amelyik a francia egészségügyi minisztériumnak a felügyelete szerve, és először beszélek az Európai Parlament előtt, és ezzel elnézést kérek, hogyha úgy beszélnék, hogy talán kevésbé érthető lennék. Kiegészíteném azt, amit a kollégám mondott az imént, megpróbálom kifejteni az álláspontomat. Az első az az, hogy nem csak szabályozási problémáról van szó a véleményünk szerint, aztán szeretnék további olyan kérdésekre rávilágítani európai szinten. Az első kérdést illetően el szeretném mondani, hogy amit tapasztaltunk az az, amiben az esetben, ami egy igazi egészségügyi katasztrófa az országunk számára, amelyiknek igazságszolgáltatásai vonatkozásai vannak, az bizonyára egy szabályozási kérdés, bizonyára szabályozási problémáról van szó, ugyanis vannak még rések a pajzson. A szabályozás vannak olyan szabályozások, amelyek léteznek, de ugyanakkor keveset alkalmazzák őket, és kevés szankció van ezen a területen. Ebben az esetben erről van szó, egy olyan szabályozást van, amelyet nem alkalmazták, és nem alkalmazták az ezzel járó szankciókat. Egy rendkívül fontos szabályozásról van szó ezen a területen. Több mint tízezer szabály van ezen a területen és több mint 5000 gyógyszerre vonatkoznak ezek a szabályok, tehát rendkívül nagy szám van, és ezért nagyon sok jogászkodás megy, és nagyon sokszor előfordul az, hogy ilyen jogi kérdésekbe bonyolodunk bele, mediátor esetében rendkívül magas volt a rosszul, rossz használat, ugyanis rendkívül magas volt annak az aránya, amikor felírták, amikor nem is arra a betegségre használtak, amire kellett volna. ezt az ügyet kinyomoztuk, és arra a megállapításra jutottunk, hogy nem csak szabályozási kérdésekről van szó arra, és a kultúra, a szervezés és a módszer is problémás volt ebben az esetben. Egy olyan szervezetről van szó, amelyik engedélyezéseket adja, amelyik rendkívül összetett. A vezetőinek több mint 80 ezer határozatot kell meghozni egy évben egy olyan szervezetről van szó, amelyik farmakovigilanciával foglalkozik, amelyik megnézi, hogy milyen módon lehet ezeket alkalmazni, ezeket a gyógyszereket. Ami a módszert illeti, nagyon fontos, hogy megnézzük. Az egész ügy során a nemzeti csapatok nem megfelelő módon jártak el farmakológiai szempontból. Nem vették figyelembe a ö, gyógyszernek a, a tényleges felhasználását, nem vették figyelembe a mellékhatásokat, nem vették figyelembe az Olaszországból, illetve Spanyolországból küldött jelentéseket, a, a, a céggel beszéltek, nagyon sokszor, nagyon hosszas tárgyalásokba bocsátkoztak, amelyek végeláthatatlanak voltak és eredménytelenek. A, egy kulturális tényező is van, ahogy említettem, egy olyan kultúrában vagyunk jogi és tudományos szempontból, amelyik a gyógyszerre koncentrál, és ez nagyon sok esetben egyetértünk azt mondtam, hogy jogi szempontból igen, mert rendkívül nagy a korpusz, a jogi korpusz, nagyon sok szabály van, amit figyelembe kell venni egy gyógyszer esetén, és eh, talán sokkal jobban oda kellene figyelni a terapeutikus eh, oldalra is, eh, úgy gondoljuk, hogy ez a kultúra, ez nagyon nehezen eh, működik, nehézkesen működik, nagyon sok szereplő van, vannak a gyógyszergyártók, és egy a mediátor Franciaországban például ezzel a problémával szembesült, ebben az ügyben ez történt úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a gyógyszer élvez előnyt, és nem a betegek azok, akik előnyt élveznek egy ilyen eljárásban. amit, hogyha megengedik, visszatérnek az 1998-as eseményekre Olaszországban, az ott mostani ö, olasz ö, egészségügyi minisztérium farmakovigilanciai intézmény az Európai Ügynökséget értesítette a mediátor körüli problémákra. Olaszország, Franciaország segítségével egy nagyon pontos, nagyon szintetikus, nagyon, nagyon összefoglaló ö, jelentést írt, azt írta, hogy rendkívül alacsony a hatékonysága a gyógyszernek, aztán a biztonság szempontjából eh, vannak mellékhatások, súlyos mellékhatások, és aztán ez eh, ez a gyógyszer rokonságot mutat az anorexiát kiváltó gyógyszerekkel. Olaszország ezt eh, benyújtja ezt a jelentés, azt mondja, hogy a 12-es cikk alapján újra kell értékelni a haszon és kockázatokat, ezt végül is nem kéri sem Olaszország, sem Franciaország, hogy mérik újra ennek a gyógyszernek az engedélyt, Ebben az esetben a laboratóriumokat kérték új jelentéseket, főleg kardiotoxikusság szempontjából, és tíz hónapig tartott egy vita, amelyiknek az volt a célja, hogy egy protokollt, egy eljárás rendet dolgozzanak ki, végül is semmibe, semmire nem jutott, ekkokardiográfiai tanulmányok voltak, és végül is eljutottunk hosszasan arra, hogy megkérdőjelezzük ennek a gyógyszernek a hatékonyságát az olaszok rámutattak arra, hogy mennyire fontos a kardio, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata a gyógyszerrel kapcsolatosan, amit a franciák nem vettek el. Aztán maga a cég Spanyolországban és Olaszországban visszavonta a terméket a piacról, és végül is a probléma a francia problémává alakult egészen 2009-ig. Nos, erről van szó, ezt akartam tájékoztatásul elmondani a szakbizottság bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, akik kívánnak hozzászólni ehhez a vitához, és először is Krosztát asszony következik. Euh, köszönöm szépen, elnök úr. Ez az ügy, ez a szerencsétlen ügy, rendkívül sok kérdés vet fel. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk az Európai Bizottság képviselőjét, természetesen az MA-t is, és végül a Ligász, az Igász, aki a jelentés készítette, össze szeretem hasonlítani ezeket információkat. egyet értek abban, hogy rendkívül sok um, felelősség van ebben az ügyben, egy eh, sor felelőssége, megszegés volt, eh, és ez rámutat arra, hogy meg kell erősíteni az egész rendszert, 2010 novemberében eh, mi megszavaztunk a farmakovigilancia megerősítését előmozdító indítványt. Nagyon fontos tehát, hogy ezt megtettünk. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a stressz teszteket is elindultak a mediator kérdésében, és ugyanis azt látjuk, hogy három gyenge pont van, amit a bizottság, amire a bizottság is rámutatott az egyik az, hogy 2000 négyben nagyon, amikor megszavaztunk a dokumentumot, akkor én magam voltam akkor a jelentéstevő, tehát rendkívül jól emlékszem erre az anyagra. Tudjuk nagyon, hogy voltak gyengességek, ezeket jóvá tettük 2010-ben, 2009-ben viszont volt a mediátor körüli ügy, amit benyújtott Franciaországban, van egy 2004-es törvény, ami akkor hatályos, és ugyanakkor még csak jön 2010-es törvénynek a, hajba, a tájba lépése előtt. 2010 után már nem történhet volna meg ez. Ezeket az ellenállási teszteket elvégezték. A bizottság rendkívül jól elmagyarázta, mik a gyengességek. Én felteszem a kérdést a bizottságnak, hogy most, hogy megállapítottuk, hogy ez a helyzet, hogyan fogjuk módosítani a törvényhozás, hogyan tudjuk ezt megtenni. Dali biztosnak javaslatot kell tenni, a betegek tájékoztatásáról is nagyon fontos hogy nagyon gyorsan ezt az ezmefuttatást be tudjuk építeni, ezek az ellenállási teszteknek az eredményeit, és ki kell dolgozni mindenképpen. Sajnálatos módon az emberek azok emberek, vannak hibák, emberek vagyunk, tévedünk, sajnos soha nem leszünk teljesen védettek egy ilyen ügy ellen, ugyanakkor csökkenteni kell ennek az ügyeknek, előfordulásoknak a kockázata, és mindenképpen jobb eljárásokat kell kidolgozni. Fölteszem tehát a kérdést a bizottság felé, hogy mit kell tenni, Dali biztos mit dolgozott ki, annak érdekében, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Világos, hogy a szabályozás nem vett figyelembe minden esetőséget, és ezért oda kell figyelni. Oda kell figyelni, hogy mi történik a gyógyszerekkel, amikor az elme kívül esnek ezek a ö, gyógyszerek. Amikor meghallgattam Etienne Mari úrnak a jelentését, akkor arra gondoltam, hogy 2004-ben, amikor jelentésen dolgoztam, kívántam, hogy európai ügynökségeken keresztül dolgozzunk. Miért? Mert ebben az esetben tudjuk biztosítani az, hogy egész Európa Európában legyenek érvényesek a gyógyszer visszavonások, hogy ne legyen különbség az egyik ország és a másik között. Mert akkor nem fordult volna elő ez a probléma, amivel Franciaország szembesült, hogy 2009-ig még forgalomban volt a gyógyszer, amikor más országok már rég visszavonták. Amikor meghallgatom Etienne Mari urat, aki azt mondja, hogy vannak hiányosságok ott az ügynökségen, mert rendkívül sok munkával kell szembesülnünk és megképzenünk, nagyon sok a munka az ügynökségnek, tehát látjuk nagyon jól, hogy milyen korlátok vannak a nemzeti ügynökségeknél, és Franciaország, Nagyország, képzeljük el egy kisebb országot. Mind nagyon fontos, hogy a nemzeti ügynökségeknek segítsünk. Ne Nekem annak idején azt mondták, azzal vádoltak, hogy tönkre akarom tenni a nemzeti ügynökségeket, hogy fogjuk ezeket finanszírozni, stb. Van egy igazi probléma, tényleges megoldást kell találni, és ezen el kell gondolkodni. De látjuk, hogy tehát a helyzet pozitív vonatkozása is vannak, meg pedig, hogy arra ösztönöz, hogy gondolkodjunk. Franciaországban rendkívül sok bizottság van, a ligáz jelentés, a parlamenti bizottság, aztán Bernard Filippi van bizféle bizottság, stb. Rendkívül sok jelentés lesz ebben az ügyben, rendkívül sok összevisszaság van, és főleg elfelejtjük azt, hogy van egy európai szabályozás. Franciaországban ugyanis szokás egy kicsit elfelejteni az európai szabályozást, már pedig ebben a, ezen a területen, farmakovigilancia területen van egy ilyen, és amennyiben Franciaországban ezt gyorsan alkalmazták, akkor minden problémát el tudnánk kerülni. A bizottság, Dali biztos úr személyében mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legyen, és úgy gondolom, hogy Franciaországnak csak arra kellene figyelnie, hogy gyorsan átvegye az európai szabályozást. Etienne Mari úrnak teszem föl a kérdést, hogy önök egyet értenek azzal, hogy nem szabad Franciaországra tekinteni csak, hanem európai szinten is gondolkodni kell? Nos, ez lenne a kérdés, amit fel szeretnék tenni, mert úgy velem, hogy rendkívül fontos kérdésről van szó. Mindent el akartam mondani, nagyon gyorsan, egyelőre ennyit szeretnék elmondani, de még tovább is tudnék mondani. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák, mi egy rendkívül nagy botránykeles közepén vagyunk. Nagyon sok franciát érintett ez a kérdés, de úgy velem, hogy további európaiak is vol, és áldozatok voltak. És ez azért történt, mert a kormányzók nem hoztak jó döntéseket és jó intézkedéseket. Mi, akik az Európai Parlament tagjai vagyunk, mi, ahogy Grosztett asszony rámutatott az imént, egy sor szabályozás dolgoztunk ki farmakivigilancia területen 2004-ben és 2010-ben. Hogyan tudjuk elősegíteni ezt a szabályozást? Annak érdekében, hogy ilyen eset ne forduljon elő többé. Ez a mi feladatunk az Európai Parlamentben számunkra, akik ebben a témában dolgozunk. Dali biztos válaszolt február 15-én Strasbourgban a plenárison egy általam feltett kérdésre, és a hölgy is elmondta, a bizottság nevében. Ez nem egy francia probléma, ezt mondták mindannyian, hanem volt egy összeurópai probléma, amikor Olaszországban, Spanyolországban visszavonták a mediátort, a francia szervezetek ezt nem vetik figyelembe, de úgy gondoljuk, hogy a francia igazságszolgáltatás tenni fogja a dolgát. Rá kell ébredni, hogy ez nem csak egy francia probléma, hanem európai probléma. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az EMA egy eh, eh, riasztó, riadó, eh, elindító ügynökség is legyen annak érdekében, hogy más országokban is tudjuk követni azokat az eseményeket, amik más tagállamokban történnek. Ez egy olyan ez európai rendszer kell, hogy legyen, és erre rámutatott az ügynökség vezetője, hogy szükség van arra, hogy ez az ügynökség jól végezze a dolgát, és mindent megtegyen ardakében, hogy európai szinten is kifejtse tevékenységét. Meghallgattuk nem csak a bizottság képviselőjét, hanem további két hozzászólót is, és úgy gondolom, hogy Dali biztos, ami egy kicsit paradox volt, hogy ez egy francia probléma, de ugyanakkor európai szinten fogjuk kidolgozni ezeket a e, stressz teszteket, és a bizottság képviselő is rámutatott erre, hogy francia problémáról is van szó, de ugyanakkor európai problémáról is van szó. Úgy vélem, hogy a rendkívül fontos, hogy áttekintsük a szabályozást, hogy ellenőrizzük, hogy tényleg minden rendben van ezzel. Nem a, csak arról van szó, hogy egy új rendelkezést indítsunk el a betegek tájékoztatása, hanem egész rendszert kell bevezetnünk. Biztos vagyok abban, hogy komoly reformokat kell bevezetni a farmakovigilanciai rendszerben, annak érdekében, hogy hatékony felülvizsgálat és ellenőrzés legyen a gyógyszeripar területén. 2004-ben, 2010-ben már dolgoztunk komolyan ezeken a területeken, és azt, amit 2010. szeptemberében elfogadtunk, úgy vélem, hogy most is komolyan föl kell tenni a kérdéseket, hogy jól működik az engedélyezési, az engedélyező bizottságok a különböző országokban. Ezek az engedélyező bizottságok talán gyenge pontot jelentenek ebben az egész kérdésben. Tehát a kölcsönös elismerés fényében nagyon fontos, hogy legyen egy központi eh, rendszer, egy központi rendszer, amelyik alapján dolgoznak a nemzeti ügynökségek. A nemzeti ügynökségek folyamatosan a közérdek, illetve a cégek nyomása között örlődnek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy rámutassunk arra, hogy szükség van arra, hogy kidolgozzunk egy eh, megfelelő viselkedési kódexet a nemzeti hatóságoknak, és a bizottság képviselője rámutatott arra, hogy eh, nagyon fontos, hogy között tegyük ezeknek a stresszteszteknek az eredményeit, nyilvánosságra hozzuk ezeket, és magunk is, eh, ki, magunknak is eh, le kell vonni a megfelelő következtetéseket, hogy néhány módosított, több módosított, átreformálni az egészet, majd eldőli, hogy melyik eh, megoldást kell alkalmaznunk, de a lényeg az, hogy megfelelő hatékonyságot kell biztosítani. Köszönöm szépen, Tanya Baranova. Nagyon szépen köszönöm. Számomra ez egy nagyon fontos és komoly eset. Tehát főleg, hogyha itt elolvasom mindazon információt és az összes dokumentumot, amely megszerezhető. Azonban az Európai Parlamentnek itt komoly döntést kell hoznia. És amennyiben a legjobb gyakorlat alapján végezzük a jogalkotást, ez nem akadályozza meg azt, hogy tényleg a legjobb gyakorlatot alkalmazzuk. Ez pedig a francia esetre nem jellemző. Itt eh, nyilvánvalóan fokhíjak és hiányosságok vannak a bürokrácia miatt, és egy roppant bonyolult eh, eljárások vannak itt a jogalkotásunk során. És egyetértek a tanácssal abban, hogy eh, ez a roppant bonyolult eljárás csak is az ipar, a gazdaság érdekeit szolgálja, és a közérdekeket sérti. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Ebben a konkrét esetben bizonyítékunk van hogy mikor történt a dolog, hiszen a nemzeti ügynökségek és az EMA között ellentmondásra került sor. A jogalkotás az EMA irányába kell, hogy elmozduljon, az EMA-nak kell több hatóságot, jogosítványt adni. Azonban a tanács örült a javaslatoknak, amelyeket megpróbáltunk a farmakovigilancia jogalkotásban beterjeszteni, de a tanács néhány javaslatunkat elutasítja, főleg azokat, amelyek az átláthatóságra vonatkoznak. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy volt egy javaslat itt a parlamentben, hogy az érdek konfliktusokat, illetve a különféle ellenérdekeltségeket dokumentáljuk az EMA és a nemzeti hatóságok között is. Nagyon meglepő számomra, és a parlament is fele-fele arányban szavazott, és kilenc szavazaton múlt az, hogy nem tudtuk megszavazni. Az EMA érve az volt, hogy túl bonyolult a dolog, és administratív terheket okozna, amennyiben itt az érdekkonfliktusokról szóló nyilatkozatokat nyilvánosságra hoznák. Mondjuk egy 20 vagy akár 100 embert is érintett itt. És eléggé gyakran olvasunk ilyen érdekkonfliktusokról szóló nyilatkozatokat, hiszen ezek hozzáférhetők. Nagyon érdekesek ezek a kettős normák. Viszont ez a közérdek ellen van. Az érdekkonfliktus esetében három lehetséges a nemzeti, tehát például, amikor egy francia-francia probléma van, akkor ez egy nemzeti konfliktus mondjuk az európai érdekek ellen. Hiszen itt nemzeti protekcionizmusról van szó. Akkor megvan a politikai érdekkonfliktus, de a francia bíróság valószínűleg tisztázni tudja azt a helyzetet. És bárki, aki ebben érintett, tehát ügynökségek, alapítványok és így tovább, majd megkapja megfelelő határozatot, és megvan a szakmai érdekkonfliktus, amiről beszéltem. Tehát itt az ipar a gazdaság által támogatott kutatás. Tehát itt a Pfizer termékek, a Merck Viox termékek esetében nyilvánvaló, hogy a gazdaság támogatja a kutatást. A kérdés az, hogy a saját ügynökségeink mennyire higgyenek ezekben a gazdaság által szponzorált kutatási eredményekben. Volt egy eh, EFSA döntés, itt nem csak az EMA-ról volt szó, tehát nem csak gyógyszerekről volt szó, hanem itt eh, különféle egészségügyi szempontokról, például az élelmiszeripar területén. Itt bizonyos egészségügyi fenntartásokat fogalmaztunk meg eh, a tej esetében, és független kutatóintézetek és egyetemek pontosan az ellenkezőjét állították annak, amit a gazdaság által szponzorált kutatások. Bízhatunk ezekben, hogyha nem ismerjük az érdekonfliktusokat? Utána végezetül pedig elmondanám, hogy nyilvánvalóan szükséges a farmakovigilanciai jogalkotás felülvizsgálata. Hogyha Dali úr javaslatára gondolok, amelyet májusban terjesztett be, akkor világosan azt mondta, hogy több átláthatóságot szeretne ezen a területen elérni. És szeretné az érdek konfliktusokat is átláthatóvá tenni olyan esetekben, amelyek a közegészségügyet és biztonságot érintik. Azonban azt is elmondanám, hogy a mi szakbizottságunkban számos példája van annak, hogy úgy szavazunk, hogy nem feltétlenül támogatjuk a közérdeket. És szeretném ezt most ezt a lehetőséget megragadni, hogy mindenkit felszólítsak, hogy felelősebbek legyünk munkánkban. És ne érjük el azt a pontot, hogy újra kell gondolkoznunk azon, hogy eh, hogyan is alkottunk jogot. Végezetül pedig ez nem az első és egyetlen esete annak, hogy az EU jogszabályokat nem ültették át Franciaországban. Tehát itt három irányelv van, amelyet Franciaországban nem ültetek át a nemzeti jogrendbe. Itt van ez, és a farmakovigilanciában is problémák vannak. Ez világos biztos bizonyítéka annak, hogy rendszeresen minden jogalkotási anyagban ilyen konfliktusokra kerülhet sor a tanácssal. Nagyon komolyan kellett vennünk, hiszen 9-10 év múlva hasonló esetek lehetnek, hiszen ez az eset is 9-10 évig tartott, és elég sokan meghaltak ebben a bürokratikus dzsungelben. Köszönöm. Köszönöm. Rivázi asszony. Merci d'abord. Köszönöm szépen először is, hogy megszervezték ezt a a teszmecserét, az igaz képviselője a bizottság és az EMA jelenlétében. Nagyon nyugtalan vagyok a farmakovigilancia miatt. Ugyanis felfetődik a kérdés, hogy mire jó az EMA? Mi a feladata? 98-ban volt egy eh, olasz jelentés, amelyik eh, egy, eh, egy felmérést kért, egy vizsgálatot kért. Mit csinált az ELMA? Semmit. 99-ben azt mondta az EMA, hogy hát igen, nem tudtuk ezt csinálni, nem tudtuk ezt megcsinálni, majd aztán később azt mondják, hogy nem tudtak megcsinálni. Nos, az Ecofinban is szó volt erről. Volt egy másik gyógyszer, amelyik rendkívül erős anorexiát kiváltó gyógyszer volt, és ugyanez előfordult. Nos, miért nem történt ugyanez a mediátor nevű gyógyszer esetén is? Franciaország vezetői és az EMA vezetői nem tudtak dülőre jutni, nem, mintha nem tudtak volna, hogy mi történik a másiknál. Ráadásul, ahogy rámutatott, az igaz, 99-ben mert Keratini jelentés rendkívül világos volt. A Szervie laboratóriumot megkértek, hogy végezzen egy kimutatást a szív a kardiológiai problémák miatt, senki nem követi ezt. 2006-ig kell várni, 9 évig van egy olyan gyógyszer, ami problémákat okoz, és mit csinálnak akkor önök az elmába, hogyha semmit nem követnek, és nem követik ezeket az ügyeket? a francia ügynökség vezetője, és a farmakovigilancia szinten is van. Nagyon sok helyen vannak a franciák, tehát különböző posztokon is. Mi történik? Itt van egy levél 2000-ben. Spanyolország meghúzza a csengőt, figyelmeztet mindenkit arra, hogy mediátorban gondok vannak de nem csak, hogy nem hatékony a cukorbetegség ellen, hanem még ráadásul anorexia generál. 2004-ben egy másik jelentés van, támog, írtak leveleket az EMA-nak, a tagállamoknak, hogy vigyázzat, mert problémák vannak a mediatara. Az EMA megkapja ez, mégsem lép. Tehát voltak az olaszok 2004-ben, a spanyolok, mit csinált az EMA? Semmit. 2006-ig kell várni, még végül, végre valahára valami e, nyomozást indítsanak, eh, amelyik rámutat arra, hogy ez a jelentés, hogy szív problémákat. És akkor az is az EMA erre mit reagál? Semmit. Franciaországban is vannak mások is, akik rámutatnak arra, hogy halálos betegségeket okoz ez a gyógyszer, és mi történik? Végül 2010-ben az EMA e, úgy dönt, hogy vissza kell vonni a mediátort. Ez túl sokáig tartott. Én azt mond, ön azt mondja, hogy szükség van az európai engedélyezése nem nagyon értek egyet ezzel, mert önök mit csináltak ez idő alatt? Ott volt a, a különböző laboratóriumnak a jelentések, Vol, láttuk, hogy Szervie és a szakértők között voltak érdekütközések, megértem, de hogy európai szintek önök nem indítottak el egy eh, folyamatot, egy értesítési folyamatot, amikor egyes országok rámutattak, hogy vigyázat, hogy gond van ezzel a gyógyszerrel ott volt egy európai engedélyezés, a kockázatokat, a svéd hatóságok is szóltak, hogy a Rixnél, hogy akik azt mondták, hogy azok a gyerekek, akik a Rixket fogyasztják, narkolepsziának jobban ki vannak téve. Franciaország maga nagyon sok narkolexiás esetekkel szembesült, négyszer több. Mit csinál ilyenkor az EMA? Nem ö, szünteti meg a hanem résznek a, a forgalmazás, hanem további vizsgálatokat ír elő. De én szerintem ez rendkívül súlyos. Vannak precedensek az Envinél, a bizottságnál is, hogyha az EMA az elmát engedélyez, és látjuk, hogy nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a gyógyszergyártókkal, és mégsem lép, akkor nagyon súlyos a helyzet. Én megkérem önt, hogy olvas el az igász jelentést. Mindenhol rámutatnak arra, hogy az európai hatóságok így meg úgy mindenki egymásnak dobja a labdát, mert mindenki vár egymásra. Van, aki azt mondja, hogy nem volt meg a szabályozás, valahol meg nem volt. Miért történt az, hogy a mediátorral senki nem törödött? Európai nemzeti hatóságok rámutattak arra, hogy van probléma. Az EMA nem lép, hogyha az EMA kizárólag csak a gyártóknak az érdekeit tartja szem előtt, akkor felvetődik a kérdés, hogy mire jó ez az EMA. Dagmar Rothbérend. Köszönöm szépen. Szerintem mindenképpen nyugalomra van szükségünk itt a vita során és jó lenne, ha a vita egy kicsit struktúráltabb is lenne. Először is mindenki, aki úgy hiszi, hogy a farmakovigilanciai jogok, jogszabályok megváltoztatásával legyen az szükséges vagy nem szükséges, egy ilyen esetet meg tudunk változtatni, nos, az téved. Amíg azt megengedjük mi itt mindannyian, hogy nemzeti engedélyezések vannak, vannak olyan gyógyszerek, amelyeket nemzeti szinten engedélyeznek. Amíg mi ezt lehetővé tesszük, addig állandóan ilyen estekkel fogunk szembesülni. Ahogy François Rostet is elmondta, én is támogattam mindig a központi engedélyezést, de soha nem kaptam ehhez többséget. A franciák, a németek is mindig a nemzeti engedélyezési hatóságokat szeretnék megtartani, mert sokan dolgoznak ott, és ők továbbra is szeretnének ott dolgozni, szeretnének továbbra is ott fontosak lenni. Hogyha elérjük azt, hogy csak európai engedélyezés legyen Rivazi asszony, akkor az emát hibáztathatja, most nem. Most nem ők a hibásak. Mi történt rosszul? Az ügynökség szabályzata, az EMA szabályzata leírja azt, hogyan épül fel az EMA. Ezt a parlament megváltoztathatja, én szívesen megváltoztatnám, számos dolgot megváltoztatnék. Ezt előírja a szerveket, mint minden más ügynökség esetében, az EFSZ esetében is, mindenhol másfajta szervek vannak, néha új szerveket hozunk létre, például egy új farmakovigilanciai bizottságot, tehát egyetemi struktúrák vannak. A tagállamok 15 évvel ezelőtt nem látták azt szívesen, hogy legyen egy európai engedélyezési hivatal. Potul ezt jól eh, körülírta, a tagállamok ezt ellenezték, és eh, azt szerették volna, hogyha a fő eh, bizottságban, amely az emberi gyógyszerekért felel, ott egy tag legyen tagállamonként. Tehát Rivázi azt, hogy nézze ezt meg, én, volt, én lennék az első, aki ezt megszüntetné. Én lennék az első, aki ezt megszüntetné. De ezt a szabályzatban kell megváltoztatni. Ez Emma sem örül annak, hogy minden tagállamban van egy képviselő, tehát meg kell változtatni a szabályzatot. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy nem lesznek ilyenfajta veszélyek? Itt szerintem egy kicsit nyugodtnak kellene lennünk néha a vita során. Mari, egy nagyon fontos mondatot mondott, sok, sok fontos mondatot mondott, de egy különösen fontos volt. Az új kérvények sokkal érdekesebbek, mint a jelenlegi állapot felmérése. Egy új gyógyszer, amit engedélyeznek, hát ne ringassuk magunkat illúziókba, kevés ilyen van, kevés információ van, kevés mindent tudunk erről a gyógyszerről, csak reményeink vannak. az ipar is akarja ezt, a betegek szövetsége is, viszont csak is a mindennapi használatban tudjuk, ismerjük meg ezt a gyógyszert, és ezért a farmakovigilancia szinte már ezért is esedékes. Kérdezem én, hogy a farmakovigilancia csak akkor jó, hogyha minden adatot begyűjt? Nincsen garancia arra, hogy minden orvos, minden egyes uh, páciens, aki szedi a gyógyszert, az megkérdezi a mellékhatásokat, és persze az is kérdéses, hogyha az orvos értesül a mellékhatásokról, azt továbbítja-e az orvos. Tehát a farmakovigilencia kicsit esetleges, és igazából csak reménykedni tudunk. Mégis fontos a farmakovigilencia minden mellett. Tehát a jelenlegi gyógyszerek figyelemen kísérése, ez nagyon fontos, és erről is, erről is van szó számunkra. Sokan azt mondták, hogy Panya, Panya úr is azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy erős legyen a felügyeleti hatály. Rivázi azt, azt mondták, hogy az semmit nem tett. Itt két különböző elvi különbséget kell látnunk az ügynökség kapcsán. Most itt egy kezelő ügynökségről van szó, vagy egy másfajta funkciója van, tehát kétfajta ügynökség van. Az EMA hatóságként nem tehet semmit, az Európai Bizottságnak kell valamit közleményben kiadnia, és neki kell ezt végrehajtatnia. Mindig kiadhat egy sajtóközleményt a bizottság, de Rivazi azt, azt mondta, hogy a bizottságot tájékoztatták. Hát természetesen a, a bizottság csak az emától kapta meg a az információt. Tehát tisztázni kell itt azt, hogy EMA, hogy az EMA nem független, olyan szempontból nem tud közvetlenül fellépni. Ezt nagyon fontos tudni. Mit lehet megváltoztatni most? Pavarova asszony azt mondta, hogy nagyon bonyolult eljárásokról van szó és bürokráciáról. Pavanova asszony azonban mondott egy fontos dolgot, hogyha az emának konfliktusa van a nemzeti hatóságokkal. Ez mindig is lesz. Higgyék el, hogy mindig is úgy lesz, hogy a nemzeti hatóságok minden központilag engedélyezett gyógyszert nem látnak szívesen, inkább nemzeti szinten szeretnék ezeket engedélyezni. Kérdem én, tényleg úgy gondolják-e, hogy 27 különböző rendszer az tényleg jobb, Tényleg így gondolja ezt Rivasi asszony, mikor azt mondja, hogy nincs szükség az emára? Erre gondol? Arra gondol, hogy 27 különböző rendszerre, 27 különböző engedélyezésre sokkal biztonságosabb és könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb? Miért gondolja ezt? Nem kell sokat gondolkodni ezen, nézzük meg, hogy mit csinálnak a tagállamok. Sokkal bonyolultabb, kevésbé átláthatóbb, Az EMA szakértői, Pavanova azt mondja, nekik el kell magyarázniuk az ő érdekeiket is. A megfelelési táblázatok is nagyon fontosak, de nem arról beszélünk, hogy a tagállamok átveszik-e megfelelően a jogszabályokat. Papíron ez lehet, hogy így van. Ezeket alkalmazniuk is kell. Nem lesz olyan megfelelési táblázat, a világon, amely megmondja azt teljesen pontosan, hogy hogyan alkalmazzák a tagállamok ezeket a szabályokat. Hogyha betegek lesznek, akkor lehet látni, hogy hogyan alkalmazták ezt a szabályt, hogy nem alkalmazták. Tehát nehéz felismerni azt, mit lehet itt megváltoztatni. Nincsenek illúzióim, hogyha állandóan mindig is lesznek problémáink a gyógyszerekkel. Az egyetlen előny, az egyetlen előny az az, hogy egy központilag engedélyezett gyógyszernek központi az ellenőrzése is. Egy nemzeti gyógyszernél ezt nem lehet elvégezni, és a különböző nemzeti hatóságok, amelyek teljesen önkényesen ismerik el a gyógyszereket, vagy kölcsönös elismerés önkényesen történik, tehát nem tudom, hogy ez hogyan működik, tehát nincsen, nincsen illúzióm, de kész vagyok arra, hogy a szabályzatban változtatásokat eszközöljek minden egyes ügynökségnél. Nem lehet az, hogy valaki a irányítási testületben végrehajtó vagy, vagy üzleti igazgató legyen, ez EFSA-nál is így van, ez LCDC-nél e is így van, tehát nagyon sok helyen így van. Amíg ez így van, addig ne csodálkozzunk azon, hogy a tagállamok képviselői ülnek az irányító testületben. Ne csodálkozzunk azon, hogy ilyenek előfordulnak. Ez nem zavar engem, de minden egyes rendezvény az elmúlt 15 évben azt mondtam, hogy azok, akik hibáztathatóak, és akiket valóban elő kell vennünk, azok a tagállamok, nem a rendszer. Lehet, hogy egyszer is tettünk, Antónia, de a legutolsó dolog, amit szeretnék, az az, hogy az emát gyengítsem. Ez egyetlen esélyünk, mert hogyha valamit rosszul csináltunk, rendben, kijavíthatjuk. 98-ban szerintem semmit nem csináltunk rosszul, de ami Franciaországban nem ment jól, azt jól leírta a kollégám. A nemzeti esetek megvitatása sok mindent egyetemvé tesz. A franciást is megmutatja azt, hogy, nem, hogy a nemzeti engedélyezés rossz. És szerintem ezt nem szabad elfelejtenünk. Thank you, Linda McEwen. Linda McEwen. Köszönöm, elnök úr. Amit hallottunk a mediátor történetéről, az nyilván eh, a rendszerben lévő hiányosságra hívja fel a figyelmet. Most a farmakovigilancia itt eh, két tekintetben is releváns. Januárban eh, kontaktusba léptem az EMA-val, amikor hallottam a mediátorról, és azt hallottuk, hogy eh, az összes kiskaput bezárja az új jogalkotás. Most szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a stressztesztel mi a helyzet. Nyilván vannak változások amelyeket végre kell hajtani a jogalkotásban. Tehát szeretnénk, hogyha a bizottság sürgősen reagál ezekre a szükségletekre, mielőtt az új jogszabályok hatályba lépnek. És az itt levő árnyék előadókhoz is fordulok ezzel. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne ez, hiszen a szöveg, illetve itt vannak a cikkek, itt van a cikkek szövege és jó, hogyha a stressztesz eredményeit megosztanak a parlamenttel. Mi is szeretnénk tudni, hogy a bizottság igazából mit is talál. Elmondták, hogy minden területen, ahol erősítettük az új jogalkotást, természetesen minket is érint. És minden egyes lépés erősített a rendszert. Van néhány téma, amelyről gyorsan lehet szólni, amire gyorsan lehet reagálni. Tehát, ha van egy nemzeti visszavonás, akkor ez ott automatikus. Tehát ez ugyanígy vonatkozik a gyógyszeriparra, a cégekre, amelyek automatikusan visszavonják a termékeiket. És szerintem mindenki igent mond erre, hogy gyors változások legyenek. Valami javult, ezzel egyetértek Parvanovával, tehát az érdek konfliktus tekintetében. Tehát a nemzeti weblapokon, honlapokon természetesen bizonyos dolgokat nyilvánosakra kell hozni. Ide tartozik a név, az érdek, összefonódások, tehát a pénzügyi érdekeltségek bemutatása az átláthatóság tekintetében fontos. Igazából a engedélyezés utáni hatástanulmányok is megvoltak, tehát most itt van az új jogalkotás, és a jogalkotó személy kezében pedig eszközök vannak a renitens cégek ellen. Itt van azon gyógyszerek listája interneten is megvan, amelyeket meg kell vizsgálni az engedélyezésük után, illetve tanulmányokkal kell nyomon kísérni őket. Tehát amennyiben gyorsan, sürgősen változtathatunk, akkor azelőtt tegyük meg, amíg az új farmakovigilancia jogszabályok hatályba lépnek. Szerintem garantálnunk kell, hogy még az összes kiskaput nem is zárhatjuk be, de amennyit lehet, zárjunk be. Hát ha a tanács nem akarja bezárni, akkor Magyar el a tanács a közvéleménynek, hogy miért nem akarja a kiskapukat bezárni. Hiszen mi azt követeljük itt a parlamentben, hogy a kiskapukat zárják be. A tanács, hogyha nem akarja, mondja el, hogy miért nem. Köszönöm szépen. Most visszatérünk a vendégeinkhez, de olyan sok időnk már nincsen, tehát megkérném önöket, hogy röviden szólaljanak fel, három percnél ne hosszabban. Először az EGASZ részéről Zsemberi doktort. Euh, Elnök úr, nagyon röviden tehát. Nagyon sokat beszéltünk az európai ille és francia ügynökségekről. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy lássuk, hogy a Szervie eh, laboratórium az, amelyik elsősorban felelős, ugyanis 30 éven keresztül mindent megtett annak érdekében, hogy minimizálja a hatása, a káros hatásait, megfélemlítse, vagy, vagy tompítsa a riasztásokat, illetve lobbizott mindenféle szakértői testületnél, Nos, minden eszközt felhasznált annak érdekében, hogy valóra váltsa a stratégiáját. A második elem. Úgy vélem, hogy egy sor alapkérdés van, amelyet a szakbizottságok és a, az említett franciaországi bizottság átnéz amelyekre rámutattak a szakértők is. Nagyon fontos tehát, hogy a kezelés nagyon fontos legyen, nagyon fontos, hogy amikor az engedélyt kiadjunk, figyelembe vegyük a hozzáadott értéket, ez nagyon fontos. Franciaországban széles körben eh, konzultálnak mindig az orvosokkal, és nagyon fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyék, ezeket a jelentéseket Figyelembe fogjuk venni tehát mindezeket, és természetesen az európai jogalkotást is. Köszönöm szépen. Az EMA képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Grosztet asszonynak és Rót Bérent asszonynak szeretném megköszönni hozzászólásukat, hiszen világossá tették, hogy az EMA igenis hozzájárul az európai egészségügyi rendszer javulásához. Nagyon érdekes vita zajlott itt a mediátorról. Fontosnak tartom azt, hogy a parlamentben vitáznak róla. Az is fontos, hogy a farmakovigilanciát erősítsék az új jogszabályok európai szinten. De önök is tudják itt az Európai Parlamentben talán jobban is, mint máshol, hogy a jobb a jó ellensége. Tehát így ez a jogalkotás még tovább mehetne. Most van egy új jogalkotásunk, és ezt kell átültetnünk. Már most szeretnék mindenkit óvni egy illúziótól. És pedig, hogy az erősebb farmakovigilanciával 27 országban erősíthető lesz a válságok megakadályozása? Nem. Az ellenkezője lesz igaz. Ha megnézzük, hogyha erősebb lesz a farmakovigilancia az összes termék tekintetében, hogyha több tanulmányt rendelünk, hogyha több aktualizált jelentést kérünk minden egyes nemzetileg jóváhagyott termék esetében, akkor a válságok növekedni fognak és nem csökkenni. Hiszen eddig a piacon lévő termékeket védte a viszonylag gyenge farmakovigilancia a tagállamokban ugyanúgy, mint európai szinten. És így viszonylag gyenge volt a megfigyelés, felülvizsgálat. Ahogy erősödik a megfigyelés, egyre több gyengeségeket fedezünk majd fel a meglévő termékeknél. És a gyógyszereink irányába megfogalmazott kritika növekedni fog. De most átadnám Emil Vatjan kollégámnak a szót, hogy néhány tényt említsen, amelyet nem feltétlenül idéztek pontosan. Elnézést, elnök úr. Igen, de nagyon rövid legyen, kérem. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni. Visszatérnék a Pandemrixre, amelyről mérható vita zajlott a szakbizottságban. És eh, Finnország és Svédország, illetve Franciaország jutatott el adatokat a szakbizottsághoz. Itt eh, az egészségben dolgozók és a betegek számára adandó információkról is szó volt, illetve metodológiai agályokról hiszen egyéni alapon kell megítélni mindig a haszon kockázat arányát a Pandemrix esetében is. A szakbizottság további adatokat vár be, amelyeket most állítanak össze, és a végeredmény júliusra lesz kész. Tehát a szakbizottság megnézte a rendelkezésére álló összes bizonyítványt, itt a termékinformációban változtatásokat javasolt, és júliusban tovább tárgyaljuk az ügyet. Köszönöm. Most a bizottságé a szó a záró megérzésekre kettő percben. Köszönöm szépen. Három pontot érintenék, farmakovigilancia, az érdekonfliktus és a felelősség. A farmakovigilancia esetében néha elkerülhetetlen hogy mellékhatások legyenek, hiszen a klinikai kipróbálás nem a reális élet. Máshogy reagálnak a tesztek alatt az érintettek, mint a használatban. Tehát mindenképpen figyelnünk kell a szignálokra, a jelzésekre, hogyha bizonyos vészjelek vannak, akkor termékeket vissza is vonhassunk. Linda McEvennek azt üzenném, hogy hatalmasat léptünk előre, hiszen nem kell alapvető változtatásokat eszközölnünk, ahogy Panyó asszony mondja. Hiszen itt csak néhány nagyon lényeges elem van. Tehát, hogy a páciens legyen képes a hatóságokat informálni, tájékoztatni a hatásokról, hogyha nem kívánatos mellékhatások vannak. Ez a mediátorral is így volt, és más gyógyszerek esetében is lehetséges. Ezen kívül az EMA-nak megadja azt a lehetőséget, amelyel nem rendelkezel. Hiszen európai szintű engedélyezést kezdeményezhet. Az EMA az EU adatbázisával együtt, amely hozzáférhető mindenki számára, nézi meg, hogy vannak-e vészjelzések, amennyiben igen, akkor reagálnunk kell. Az érdekkonfliktusról a következőket mondanám. Szerintem javul a helyzet, az új szabályokat múlt decemberben fogadta el a jogalkotó. Fontos az, hogy átláthatóság legyen a potenciális érdekkonfliktusok tekintetében, és pedig mindenki esetében, hiszen az EMA is szakértőkre hagyatkozik, akik nemzeti szintről jönnek. Tehát mindenképpen mindenkinek az érdekeltségeit közszemlére kell bocsátania. A bizottságban megnézzük az összes érintett ügynökség, intézet érdekonfliktusait, potenciális érdekonfliktusait. A harmadik dolog, amiről szólnék, a felelősség. Teljes mértékben arra hagyatkozom, amit Mári úr mondott az előbb. Szeretném még egyszer aláhúzni, tehát, hogy 2004-ben a farmakovigilancia csak is a tagállam felelőssége volt. Az EMA abban az időben igazából csak kormányközi szerepet játszott, tehát nem rendelkezett európai felelősséggel természetesen megosztott felelősség volt, de itt nem volt az EMA-nak európai felelőssége. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez pedig lezárja a napirend ezen pontját és a délelőtti megbeszélésünket is. Legközelebb eh, május 21-én találkozunk. Erről is szó lesz, a nemzeti parlamentekkel pedig délután vitázunk a klímaváltozásról. Hozza el mindenki minden anyagát, hiszen teljesen más, hogy ülünk majd, ne hagyjanak semmit az asztalukon, és elképzelhető, hogy az anyaguk eltűnik, hogyha ott hagyják az asztalon. Köszönöm. poznám egyik